Kedves kollégák, azt javaslom, hogy foglaljanak helyet, azért, hogy elkezdhessük az ülésünket. A hetes napi rendi pontnál tartunk. Thomas Mann úr. Köszönöm szépen. Ennek aztán következően a kérdésem. Tegnap Brüsszelben volt egy tüntetés. Azok a kollégák vettek ezen részt, a, akik eh, Németországban bányászattal foglalkoznak. Eh, ott eh, be akarják, zárni, be akarják zárni bizonyos bányákat, és tudom, hogy ez egyfajta versenypolitikai kérdés, de a mi bizottságunk is a munkaerő, vagy a munkahelyekkel is foglalkozik és a kérdés az az, hogy mi uh, tudnánk-e foglalkozni ezzel valamilyen formában, például tudnánk-e venni. Ugye az, hogy ma Németországban bezárnak uh, bánya részeket, uh, azért, mert ugye az állami bányatámogatások megszűnnek, vagy megszűntek, és ez más kollégákat is érinthet az egyes tagállamokban. Milyen lehetőségeink vannak nekünk, uh, mint a mi bizottságunknak, hogy ezzel hivatalosan is foglalkozzunk? Köszönöm, elnök asszony. Jól ismerem, én magam is ezt a helyzetet. Olyan helyzet ez, amely néhány spanyol régiót is sújt, súlyos szociális következményekkel, és komoly közegészségügyi problémákat is okozhat. Az emberek elvesztették a reményt, mert a foglalkoztatás nem az első, hanem az utolsó gondja az EU-nak, és ezek az emberek Európa kompetenciája miatt aggódnak. Reménytelen a helyzetük, és elnök asszony, legalább azt szeretném, hogyha meghallgatnánk ezeket a személyeket, meg kéne nyitni a kapukat, és itt a bizottságban meghallgatást kellene tartani, és meghallgatni ezeket az embereket, mert úgy érzik, hogy megalázták őket, és látjuk, hogy az alacsony munkabérrel dolgozó országok importja itt az egyik ok, és szeretnék megnézni, hogy milyen alternatívák vannak ebből a helyzetből. Köszönöm. Thomas Mann úr beszélt a felvonulásról, a tüntetésről, és mint tudják, egyébként Figyőred asszony is utalt erre, tegnap Brüsszelben nagy tüntetés volt, és igen, nagy volt a tét, az összes témával foglalkoztak, azokkal a témákkal, amelyekkel mi is, például a az adósság csökkentése érdekében megszorító intézkedéseket hoztak különböző országokban, és a kérdés az, hogy a az eladósodás kérdését hogyan fogják kezelni. Most én nem nyitok aktuális vitát erről a kérdésről, hanem azt javaslom, hogy a koordinátorok következő ülésén nézzük meg, hogy melyek a legjobb operatív eszközök arra, hogy odafigyeljünk és reagáljunk ezekre az aggodalmakra, hiszen ez a mandátumunk egyik fő része, és meg fogjuk találni biztosan az útját, módját annak, hogy mindezt integráljuk, belevegyük a napi rendünkbe. Egyébként emlékeztetek arra, hogy Anda László biztos nem sokára a körünkben lesz, és beszélni fog a 2011-es munkatervről. De azt is tudjuk, hogy a biztosok kollégiumának ülésén tegnap, amely egyébként különösen hosszú volt, a gazdasági irányítás három órát vett igénybe, a romák kérdése két órát, és az a helyzet, amelyről Thomas Mann úr szintén sokáig foglalkoztatta tegnap a kollégiumot. Ezzel a témával foglalkozni fogunk, a biztosunk jelenlétében is, vele is, és a koordinátorok ülésén is. Visszatérek a napirendre, és Árkin asszonynak adom meg a szót, aki prezentálni fogja a GDP-n innen és túl a haladás mérése változó világunkban témát. Köszönöm, elnök asszony. Először is meg kell kérdeznünk, hogy mi az a GDP? A GDP a teljes nemzeti termelés leírása, mert ez agregálja a hozzáadott értékű pénzalapú tevékenységet. Ami a GDP-t illeti, ez nagyon hasznos mérce, és 30-as években, amikor nem volt útja módja annak, hogy hogyan mérjék és írják le a gazdaságot, akkor ez nagyon hasznos volt, ez a gazdasági tevékenység átfogó mércéje. De azóta a világ megváltozott, nem csak a társadalom, hanem maga a világ is, és az értékek is. Emellett a körülmények is megváltoztak. A GDP sokszor pozitív számokat produkál, plusz értékeket, pedig sokszor negatív a helyzet. A társadalomban például, hogyha valamilyen természeti csapás vagy csapás van, akkor a GDP pozitív, mert újjáépítés van, és hasonló a helyzet a mezőgazdaságban is, de ez átfogó mérce, a gazdaság mérésére. A lényeg az, hogy ennek megvannak a hátrányai, hiányosságai. A második megjegyzésem pedig az, hogy a jó szakpolitikai döntések a jó információtól függnek. A jelenlegi válságot figyelembe véve a jó tájékoztatás nélkül nem tudjuk terjeszteni a jó szakpolitikákat azért, hogy reagáljunk a jelenlegi válságra. Amikor a GDP-ről beszélek, akkor nem csak az információ pontosságára és minőségére utalok, mind a kettő pontos és minőségi mutató, pontos a számadat, de nem írja le a teljes helyzetet, csak gazdasági helyzetből. De lehet, hogy szociális szempontból nem használható, mert a feltarthatóságot a, és az egyéb jóléti kérdéseket nem veszi figyelemben. A másik pedig, hogy a GDP esetében sokszor olyan szakpolitikákat nem képvisel, amelyek a jólétér felelnek, viszont túl reprezentálja azokat a részleteket, amelyek a gazdaságra vonatkoznak. A, már elmondtam, hogy mi történik, hogyha valamilyen katasztrófa történik, a GDP emelkedik, de az élet, tehát ez nagy mértékben súlya a társadalomban. Nagyon sok országban a GDP és a GNP között jelentős különbség van. Erre most nem térek ki, de például az én országomban jelentős a különbség. Azután az átlagok, amikor a középátlagot vagy az átlagot használják ez sokszor nem jól tükrözi, hogy mi történik, és az állampolgárok megnézik ezeket a számokat, és megállapítják, hogy ez nem képviseli mindazt pontosan, ami az én életemben történik, mert ez csak a gazdaságra utal, a piacra és a gazdasági tranzakciókra, másra nem. Az állampolgárokkal mindenképpen érintkeznünk kell, és meg kell találni a megfelelő indikátorokat, erre nagy széleskörű vita lenne szükséges. Nem csak a mennyiséget, hanem a minőséget is mérni kell, nem csak a költséget, hanem az értéket, aztán szociális környezeti hasznot és vesztességet. Így jobban jelezzük a szociális és környezeti fenntarthatóságot. Az életminőség, erről szóltam, majd később beszélünk róla, meg kell nézni a haladást, a fejlődést, mert ez multidimensionális és dinamikus. Két-három kérdés még, az elosztás, forgalmazás kérdése, mert a jólét társadalomban attól függ, hogy hogyan osztják el a különböző cikkeket, amelyek az emberek életét befolyásolják. Ezeket nem lehet értékelni anélkül, hogy ezek fenntarthatóságát, nem érnék, és a jövőbeli generációk jólétét. Ez azt jelenti, hogy olyan méréseket kell végezni, amelyek a jövőbeli helyzetet is mérik. Például a nyugdíjak biztosítását. Azután a, beszélünk a megfelelő tisztességes bérről és a minimálbérről azután az eladósodást, ezt is nézni kell, és a szociális vagy társadalom biztosítási rendszerek megfelelőségét, a fizetett és a nem fizetett munkát is mérni kell. A nem fizetett munka, a gondozás, az önkéntes munka, a láthatatlan munka, ami sokszor a társadalom kohéziójához járul hozzá. Végső megjegyzésem, nagyon sok más mutató is van, mint a GDP, például az emberi fejlődési index, a Eurostat, az SEL-t is nézi, a várható élettartalmat. Úgyhogy nem nulláról indulunk, de ez volt az utolsó megjegyzésem, mert eh, látom, hogy az idő szalad, és mások is szeretnének hozzászólni. A GDP igen jelentős eh, számadat, és eh, éppen ezért ez a különböző szakpolitikák meghozatalánál döntő, ezért kell vele foglalkozni. Köszönöm. Kérem, hogy akik külön beszélgetést folytatnak, ezt kint tegyék meg. Megadom a szót azoknak, akik kérték, Őri Csaba úr és Gönc Kinga asszony. Elnök asszony, a néppártban az árnyék tevő Dajcs Tamás képviselő úr, akinek reggel váratlanul el kellett utaznia Bukarestbe, éppen az ottani roma programok vizsgálata céljából a parlament egy delegációt küldött, úgyhogy ezért nem tud itt lenni, de tudomásom szerint együttműködött folyamatosan Harkin asszonnyal és arra kért, hogy emltsem meg, hogy javasolt egy új paragrafust, amiben tudomásom szerint megegyeztek, amely kifejezetten a helyi szintű alkalmazására vonatkozik, tehát önkormányzat helyi szintű alkalmazását érinti a GDP-nek, illetve egy, rögtön az A paragrafusnál a, a totali szót, tehát azt, hogy miszerint a GDP totálisan és teljesen alkalmatlan lenne arra, hogy, hogy használjuk a mérésekben és előrejelzésekben, ezt szeretnénk egy kicsit enyhíteni, amennyiben elfogadjuk azt, hogy önmagában nem alkalmas, szükség van a korrekcióra, de azt is figyelembe kell venni, hogy hosszú évtizedek óta használjuk, és az összehasonlíthatóság, a, a folyamatosság, a tendenciáknak a nyomon követése érdekében nem vagyunk abban a helyzetben, hogy eleve úgy beszéljünk róla, mint ami teljesen alkalmatlan. Viszont magát a jelentéssel egyetértünk, egyetértünk azzal, hogy ezt korrigálni kell, hogy újabb mutatókat, újabb tényezőket kell figyelembe venni, nagyon fontosnak és hasznosnak tartjuk. A kezdeményezést és igen nagyra értékeljük Marian Harkin kiváló munkáját, nagyon köszönjük ezt neki, és a magunk részéről természetesen támogatjuk a jelentést. Köszönöm szépen! asszony. Köszönöm. A szocialista frakció nevébe szeretném elmondani, hogy teljes szívünkből támogatjuk a kezdeményezést, és támogatjuk Marian Harkin munkáját. Mi sem gondoljuk, hogy nem megfelelő a GDP, de az biztos, és ez a válság során is kiderült, hogy még voltak adataink a gazdasági eredményekről és problémákról, a szociális helyzetről, szociális következményekről a válság során nem voltak adataink, és éppen ezért nagyon nehéz volt ezen dolgozni. A GDP a javak elosztását nem tudja mérni, ahogy Arkin asszony is mondta, és azt sem látjuk, hogy a növekedésnek mi a kihatása a szegényekre. Az egyenlőtlenségek nőnek az EU sok országában, éppen ezért fontos lenne meglátni, hogy mi is történik valójában. Egyébként van alapunk arra, hogy ezt befolyásoljuk. Az életminőségének mérése új indikátorokra van szükség, azután a társadalom koherenciája, a minőség bevétele, azután a helyi közösségekben mindennek mérése a várható élettartalom, a kultúrához, a szociális szolgáltatásokhoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés, azután a közlekedés, sokszor ez helyi probléma, hozzáférés az információhoz, tisztességes, méltányos munka, szabadidő, stb. Azután a diszkrimináció hiánya. Tegnap eh, hosszasan beszéltünk a Róma kérdésről, és az elmúlt hónapban is ezt sokszor megvitattuk. Egészséges környezet, lakhatás, tiszta víz, egyebek. Azután a korrupció egy országban, ami szintén befolyásolja az élet minőségét, a jogi szolgálat, szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Biztos vagyok benne, hogy igen hatékony eszközünk lesz azzal, hogy új módon mérjük majd az életminőséget, és nem csak a GDP növekedésén áttekintjük ezt. Köszönöm. Jean Lambert, majd Zsigeredó asszony. Köszönöm szépen, elnök szeretnék gratulálni a raportőrnek, azt hiszem, hogy nagyon jól kezelt ezt a véleményt, és sikerült sok információt begyűjteni viszonylag rövid idő alatt. Egyet értek, mindig is úgy gondoltuk, a GDP nem elégséges, a minőségről nem beszél, csak a mennyiségről ez a politikát is eltorzítja, hogyha 3% a növekedési cél évente, akkor ez a minőségről nem szól, és ilyen szám, ez azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban tönkre tesszük a magunk testjét. Az eloszlás nagyon fontos. Kosztarikában más a helyzet, mint Nigériában jobban oszlik el például a gazdagság, ha bár hasonló az átlag. <clears throat> Nyilvánvalóan lesznek módosítók, amelyeket benyújtunk. Szeretnék egy megjegyzést tenni nemi dimenzióban van a fizetett és nem fizetett munka. Remélem, hogy erre vissza fogunk tudni térni. Jövő évre jövőre lesz az önkéntesség éve, és ez a fajta munka összetartja a társadalmat, de nem szerepel a GDP-n, ez is torzít. El kell tehát távolodni a GDP-től. Minél jobban, annál jobb. Figeridi asszony, aztán Morán asszony. Úgy gondolom magam is, hogy kollégánknak sikerült nagyon érdekes jelentést írnia, mert az első fázisban már fontos gondolatokat lehet beilleszteni. Ki lehet a GDP-ből indulni, de más mutatók, mennyiségi és minőségi mutatók felé haladni. Ezzel jobban le tudnánk írni a valóságot. A többi kolléga már más mutatókról beszélt, egyetértek ezekkel az aspektusokkal. Úgy gondolom, hogy ezeket alá kell húzni. A nemi dimenziót is a női férfi egyenjogosságot elő alá kell húzni, de a kulturális szolgáltatásokra is kell gondolni, a fizetett és nem fizetett munkára, de van egy kérdés, amelyel még nem foglalkoztunk, azt hiszem, ami alapvetően fontos. Figyelembe kell ö, venni a ö, demokratikus részvételét a polgároknak a jövő társadalmában. Ahhoz, hogy jobb legyen az életminőség, az is szükséges, hogy népi részvétel legyen, és ennek meg legyenek a feltételei a helyi életben, és az országos, regionális életben egyaránt. Különböző politikai ö, szervek legyenek nyitottak erre a részvételre. Népi részvételről van szó, a dolgozók részvételéről. Több régióban, sőt ö, több EU-s tagállamban a demokrácia a gyár ajtajánál megáll, ahogy ezt nálunk mondják és a munkavállalói szervezetek nagyon nehezen ö, tudnak boldogulni, sőt, le mondanak néha erről, hogy a dolgozók részt vehessenek a döntéshozatól. Tehát a lakosság ö, demokratikus részvétele, a ö, résztvevő demokrácia nagyon fontos. Köszönöm szépen, szerettem volna mondani. Um Madame Morin. Morin asszony, Bubaki úr Pardon. Je vous... Elnézést. Szeretnék csatlakozni kollégáimhoz, akin asszonynak köszönöm a munka minőségét. Ez komoly probléma komoly probléma a GDP. Nagyon hasznos volt ez 50-60 évvel ezelőtt, de ma mindenképpen tovább kell lépni. Nem olyan dinamikát élünk meg most ebben az időszakban, mint amikor a GDP-t és GNP-t mérni kellett nem kell a helyzetről statikus képet felvenni, hanem inkább a dinamizmust kell elősegíteni. Ez szükséges adat ahhoz, hogy a politikát alakítsuk, de nem több. Az emberi oldal a felszerelés oldal idézőjelben nem szerepel, mint tényező a rendszerben. Ezen változtatni kell. Természetesen az új mutatók között amelyeket mondtak, nagyon fontosak is találhatok. Szeretném, hogy megjelenjék hogy mit tesznek a tagállamokban az élethossziglani képzés érdekében, hogy Figeiro azt, hogy mondta, ez nélkülözhetetlen az emberi tőke fejlesztésére nő az emberi potenciál, így tudja a vállalatok alakulását követni. Írországban ezt láttuk a Dell-nél, ahol a dolgozók nem kaptak képzést életük során, és ez nagyon megnehezíti a váltás számukra. A második elem, amit alá kell húzni, az a kutatás. A kutatás az a fejlődési potenciál a vállalatnál. Ugyanazt a dinamikát kell követnie. hallottunk a szükséges szolidaritásról, az önkéntes munkáról. Teljes mértékben egyetétek, sőt hozzátennék valamit. a tényleges fizetési eltérést is mérni kell. A ténylegeset, mert a nyakkenős úriemberek azt mondják, hogy egyelők a fizetések, de valójában nem így van. Ténylegesen eltérés van, valamint a kollektív megoldásokat, felszereléseket, amelyeket, amelyek a szakmai karrier és a magán élet, családi élet összeegyeztetett összeegyeztetését teszik lehetővé. Enélkül nem tudunk előrébb lépni. Egy kolléga emlékeztetett arra, hogy a GDP nem lehet nemzeti csak nemzeti adat, mert regionális adat is kell legyen. Egyes régiók igen kiterjedt gazdasági jogkörrel rendelkeznek országa válogatja. Nem lehet megbízható az országkormányzás, hogyha a régiókat nem látjuk pontosan. Pupakis úr, szintén nyakkendős úriember. Természetesen a GDP nem az egyetlen mérési eszköz, de hát mutatók között élünk csak hogy más mutatókat is figyelembe kell venni. E, mást is mérni kell, mint ahogy ez elhangzott. E, talán az idioszinkréziát is e, mérni kell az országokban tegnap volt egy felhívás, hogy ne csak technikai eszközöket használjunk fel, hanem támogassuk a munkahelyek létrehozását is. Ebbe az irányba is tekintelünk kell. Köszönöm. Merci, je voudrais... Köszönöm szépen. Szeretnék magam is néhány megjegyzést tenni. Azt hiszem, hogy a mutatók kérdéséről már régóta beszélünk a GDP, GDP kapcsán. Ma különösen azért kell beszélni róla, mert válság van. A második ö, szakaszban már kicsit szabasz, szabadabbak vagyunk. Nos, a válság arra készít bennünket, hogy másként szemléljük a dolgokat. Vannak hosszú távú elemek, amelyeket nem foghatunk úgy fel, mint a ö, ö, politika alakítóját, hogyha nem értjük meg jól. Másrészt van a 20-20-as stratégia. Ez az úti terv, amelyet követünk, akár tetszik, akár nem. Ennek csak akkor van értelme, hogyha a klasszikus kritériumok alapján értékeljük, úgy mint GDP, GNP csak akkor ö, vihetjük sikerre, hogyha jók a mutatók. Én a válságbizottságban már tettem egy ilyen javaslatot, de Árkén asszony nyomán, ezt megismétlem, kérjük a bizottságtól, az Európai Bizottságtól, hogy a klasszikus mutatók mellett már használjuk az új mutatókat. Hasonlóképpen, mint ahogy az euró dollár árfolyamot nézzük, ugyanúgy nézzük majd a többi mutatót is. A hatodik bekezdésben a az említett kérdések igen fontosak, ami tás minőségét, illeti a lakhatás minőségét, felmerül a közlekedés minősége is hiszen az alternatív kritériumok között a közlekedés felviszi a GNP-t, de nem javítja általában az életminőséget. És ne feledkezzünk meg az oktatásügyről. Van még két másik pont, amelyre ki kell térni. az innováció mekkora dinamikát képvisel, és az innováció ö, szomszédos területei. Árkin asszony ö, mondja a második bekezdésben, ö, a kollektív ö, stratégia kérdése ez. Mennyire képesek az innovációt magukévá tenni, mint szemléletet? Azt hiszem, a GDP ezt sem tükrözi. Végezetül véleményünkben, amelyet írunk az Envi szakbizottságnak, meg kell említsük, hogy a közszolgáltatások mit jelentenek az emberek életében, és hogy mérni kell a közszolgáltatások minőségét. Nos, ennyi, amit megjegyzésként szerettem volna tenni a kiváló vélemény tervezetével kapcsolatban. Arkin asszony, hogyha szót kér, akkor öné. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek, mert tudom, hogy szavazás következett, következik. Csak szeretném megköszönni a kollégáknak a rendkívül jó új gondolatokat, valóban sokat kell még kutatni, és remélem, hogy így tudunk dolgozni a jövőben. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Euh, nous allons donc ouvrir... Köszönöm szépen. Módosító indítványok leadásának határidője október 12 déli 12 óra, és november 8-án fogjuk ezt megvizsgálni, ezeket megvizsgálni, másnap fogadjuk el, és az MV bizottság, az illetékes bizottság november 29-én, vagy december 1-én kell, hogy erről megnyilatkozzon. Most pedig elérkeztünk a szavazáshoz, remélem, hogy mindenkinél ott van a kártya. Van-e olyan kollega, akinél nincs szavazókártya. Pardon, monsieur Őri úr. lenne, miután a legutóbbi koordinátori értekezleten nem tudtunk, pontosabban nem volt egyesség százalékban arra, hogy a romákról szóló jelentést hogyan osszuk el. Elnök asszony eldöntötte, én ezzel nem értettem egyet, azt kérem, hogy erről szavazzunk a bizottságban. Señora Presidenta. Elnök asszony. Vagy nem ugyanazon az ülésen voltam, mint ahol Öri Csaba, de én úgy tudom, hogy ez a jelentés és a LIDE vélemény, ami a romákra vonatkozott, a, hát ennek kapcsán a szocialisták kérték, hogy legyen e, ez a jelentés, bár mi nem akartuk, hogy ez legyen feltétlenül, és hogy a Libe Bizottság elkezdte összerakni a, ezt az anyagot, a koordinátorok úgy érezték, hogy jobb lenne, hogyha a szocialista csoport, e, vagy a szocialista frakció e, kezelni ezt a témát, és nem értem igazából azt, hogy miért kell visszavinni a bizottsághoz egy olyan témát, amelyel már eh, a koordinátorok foglalkoztak. Tehát igazából erre nincs szükség. Köszönöm. Szarkasz úr, igen, önnek igaza van. Egyébként a koordinátorok ülésének jegyzőkönyve hiteles, de ami a elosztás illeti nem volt semmi hezitálás azt illetően, amit maguk a koordinátorok döntöttek erről. Akkor most nézzük meg a következő pontot, demográfiai kihívás és a nemzedékek közötti szolidaritás. Tomás Mann úr jelentése, erről fogunk szavazni. Az ECON és a FAM, FEM bizottság foglalkozott vele. Egyébként kompromisszum volt több frakciótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az egyes bekezdés után 32-es igényszúri mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes bekezdés, kett, D kompromisszum több frakció mellett ellene tartózkodás, elfogadva a kettes után 36-os módosítás címerasszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es Timmer mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas bekezdés, e kompromisszum, több frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés, F kompromisszum, hasonló szerzők mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös bekezdés, G mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az ötös e, bekezdés egyes fám mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös után 53-as kávnok úr mellette ellene nem világos, akkor ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? De igen, ön szavazott. Lezárom a szavazást. Probléma van? Próbálja meg a másik szavazógépet. Rendben van, -e? már nem pislog. Mindenki szavazott, lezárom. 24 mellett mellette, 19 ellene elfogadva. Az ötös után 54-es módosítás, Runzuli és Bárdásztár mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Címmerasszony 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Euh, après le paragraphe 7, un amendement 5. 7-es bekezdés után 57-es Kósa úr mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es bekezdés, 11-es nőbizottság mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as bekezdés 58-as Kósa úr mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as, 60 Jerik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as bekezdés 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62 plumaszony mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 63-as Kastex mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es bekezdés H, kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 64-es, bocsánat, 67-es elfogadva, 68-as lény mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es fám mellette ellene tartózkodás elfogadva 69 lény mellette, ellene tartózkodás, úgy látom, hogy elfogadva, de ezt ellenőrizik, megnyitom 69 lén, megnyitom a szavazást. Lezárom, 23 mellette 19 ellene elfogadva. Egy tartózkodással. 70-es lén mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es bekezdés I mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es 73-as Cornelissen mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es bek Kábnok úr törlési 74-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 12-es bekezdés K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. a K kompromisszumtól függetlenül a zöldek szeretnék kiegészítésként tekinteni a következő kifejezést, a life cycle approach to employment, ami helyettesíteni a flexi, t a K kompromisszumban. Na most a K-t megszavaztuk, a K kompromisszumos módosítást, és kérem a jelentéstevőt és a tagokat, hogy szóbeli módosítást elfogadnak-e a flex security szó helyett life cycle approach to employment-et írjunk. Ez előadónak adom meg a szót. Egyetértek, asszonyom. Van-e, aki ezt nem fogadja el, ezt a szóbeli módosítást? Engel úr. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy még ha mindenki tudja körülbelül is, hogy miről is van itt szó, hogy mit is jelent szemantikailag az, hogy flex security, de a life cycle approach ebben az összefüggésben el kell mondjam, ez olyan, mint az újra tölthető elem. Jó, akkor ezt nem fogadtuk el ezt a szóbeli módosítást. 12-es bekezdés, 90-es módosítás, Kastex asszony mellette. Ellene tartózkodás, elfogadva. 13-as bekezdés, L kompromisszum. Egy szóbeli módosítással a az előadó és az SD frakció részéről, ki támogatja ezt az elkompromisszumot a szóbeli módosítással együtt. Ellene elfogadva. 13-as után, 94-es Blinkevics után mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 95 Plumbasszony mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 96 Castex szóbeli módosítás az Álde részéről, úgy tudom, hogy ezt a szerző elfogadta mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as, 97-es Castex mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 98 Pupakis mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 99 Pupakis mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es bekezdés nőbizottság mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 100 Harkin asszony mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 103-as, a 14-es bekezdés, 103-as Ormány Rote mellette, ellene, tehát 102-es Kósa úr mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 101-es Gröni asszony mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104 plamb elfogadva, eh, bocsánat, ellette, ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszum 15-ös bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110-es Blinkevics üte mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111-es Pupakis mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112 Hírs mellette ellene tartózkodás elfogadva. 113 Blinkevics üté mellette ellene tartózkodás elfogadva, 114 Higgins elf, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elutasítva, igen, igen, igazuk van, elutasítva. Most pedig 16-os bekezdés még mindig, 116 Cornelissen, részenkénti szavazás, első rész tréningig, mellette ellene elfogadva, a további mondatrész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 115 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os után 117-es plomb szészengedi szavazással első rész, opportunizm mellette, ellene tartózkodás elfogadva. További szövegrész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 118-as, még mindig a 16-á, címmel hogy mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 17-es pont Higgins úr törlés mellette ellene tartózkodás elutasítva. N kompromisszum mm, szóbeli módosítással az ez részéről, az N, az N is a szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadva. Rendben, akkor Lin asszony 120-as kiegészítésként javasolja, javasol egy részt, a diszkrimináció mentességgel kapcsolatos jogalkotásról szól ez, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 17-es bekezdés II pont, 124-125 törlési javaslat, Lambert asszony. Elnézést, de hogyha a 120-as módosítást hozzávesszük, és szavazunk róla, Viszont a 84-eset nem vettük addicionális módosítónak, mert csak szóbeli volt, akkor inkonzisztensen járunk el. Tehát azt szeretném, hogy gondoljuk át a 84-es módosítót, mert az nem szóbeli módosító volt, hanem írásban nyújtották be, és a 120-as esetében is akkor ugyanezt az eljárást kellene alkalmazni. Ö, ö, ö, madame nem, ne nyissunk vitát erről. Nagyon teljesen világos az eredmény. Elutasítva, bárhogy is történt ez 17. bekezdés, II pont 124, 125, 125 módosító törlések mellette ellene tartózkodás elutasítva 127-es lőjárik úr mellette ellene tartózkodás elutasítva 128, könyv Szászonytól mellette ellene tartózkodás elfogadva, utána 17. bekezdés II pont, 129-es plam, azzal a kéréssel, hogy külön szavazás legyen. Szólásra bocsátom az első rész, in order, reconstructing it. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Azt hiszem, hogy a második részt ezen kell szavazhatni. Második rész mellette ellene tartózkodás hasonlóképpen utasítva. 130-as Connelly szem mellette ellene tartózkodás elfogadva, 131 Cornelissen mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes pont, két törlés, 132-133, mellette ellene tartózkodás elutasítva, ó kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva következik a es volt után 138-as kósoktól mellett ellen tartózkodás elfogadva, 139 Löjjelvik úrtól mellette ellene elutasítva, 18 P kompromisszum mellette ellene elfogadva. 147 plemasszonytól mellette ellene tartózkodás elfogadva, 148 Gászex asszonytól mellette ellene tartózkodás elfogadva, 149 kósaú mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150 Papákis úr mellette ellene elfogadva, 151 szintén tőle mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as alcím 152-es, kezdtek az, hogy mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as bekezdés, törlés 153, Higgins mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as bekezdés végkompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva Ellenőrzés a V kompromisszumról. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom. 15 mellette 28 ellene, teljesen igazuk van akkor ez már nem is kompromisszumos módosító. Jarik úr 159 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 156 Grüni asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva, 154 Rapti asszony mellette ellen tartózkodás elfogadva. 155 összeegyeztethető, mellette ellene tartózkodás elutasítva 157, szintén kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elutasítva 158, Kastex asszony, ő mellette ellene tartózkodás elfogadva. Utána a 20-as bekezdés, Jerik úrtól, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 164 Kásztéz asszony, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es bekezdés, Q kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 22. bekezdés, 165-es módosítók Esztex asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva 166 Pátrik Lajáviktól, mellette ellene tartozás elutasítva. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom. 24 mellette, 19 ellene. Igaza van, elfogad. 164. Meg lehet szavazni. Mellette ellene tartózkodás elfogadva, 165 Kósa úttól, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as bekezdés, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23. bekezdés, 171-es most Oprem mellette ellene tartózkodás elfogadva, 172 kezdtex mellette ellenne tartózkodással fogadva 173, Popakis úrtól mellette ellenne tartózkodással fogadva 174, Rápti asszonytól mellette ellenne tartózkodás elutasítva 175, 10-es alcim Cornelis asszonytól mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor következik a 24-es bekezdés, Ez kompromisszum, a szövegben, amelyet kaptak, azt hiszem még vannak változtatások. Akarják, hogy felolvassam a végső változatot, vagy mindenkiben megbíznak. Teljes a bizalom, akkor az ez kompromisszumról szavazunk mellette, ellene, hát ez bizonytalan szavazzunk, megnyitom Mindenki szavazott? Lezárom. 16 mellette 27 ellene. Nincs elfogadva. 179 igen úrtól mellette ellene tartózkodás elutasítva 180 Káb Narutal mellett ellene tartózkodás elutasítva 177 Korai Szászonytól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 176 kompatibilis, tehát szavazzunk. Nem, elnézés, okafogyott ellenben a 178-ról szavazni kell, Olmen Reuton asszonytól, mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrzés. Mindenki szavazott, lezárom. 22 mellette 21 ellen elfogadva. 181-es Csapnor úrtól mellette ellen elfogadva. Fám szakbizottság mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a hatossal kapcsolatban. Jó, így már sokkal világosabb. Mindenki szavazott, lezárom. 30 mellette, 9 ellene. Ö, nagyon is elfogadva, 182 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 183 mellett ellen tartózkodás elutasítva T kompromisszum ellenőrzés a 183-mal kapcsolatban mindenki szavazott lezárom 11 mellett 31 ellene elutasítva. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 188 mellette ellene tartózkodás 192 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 189 mellette ellene elfogadva. 190 Tobágiz úrtól mellette ellen tartózkodás elfogadva, 191 Higgins úrtól mellette ellen tartózkodás elutasítva, 193 Bachurtól, mellette ellen tartózkodás elfogadva második bekezdés a bizottságtól mellette ellen elfogadva. Ötös FAM mellette ellenne tartózkodás elfogadva. 26. Bekez, 26. bekezdés 194 linnasszonytól mellette ellenne tartózkodás elfogadva 197 Blinkevics, 195 Blinkevicsitét asszonytól mellette ellenne elfogadva 196 Kósa úrtól mellette ellenne tartózkodás elutasítva. 197 hírsasszonytól mellette ellene tart, elfogadva. 198 linne asszony 26. bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadva. 199 Kósa úrtól mellette ellene tartózkodás elfogadva. FEM 15-ös mellett ellen elfogadva. 200 bénasszonytól mellette ellene tartózkodás elfogadva. Lehet a 200-ast ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 22 mellette 18 ellen egy tartózkodás, valóban elfogadva. 201 Kósa úrtól mellette ellene tartózkodás elfogadva, 202 Eszejasszonytól mellette ellene tartózkodás elutasva, 203 Plumasszonytól mellette ellene, nem, 203-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 20 205 mellette ellenne tartózkodás elfogadva. ...204-es okafogyott, és most 206-os mellett ellen tartózkodás elfogadva. 207 Linasszonytól, mellette ellenne tartózkodás elfogadva 208 Repti asszonytól, mellette ellenne tartózkodás elfogadva 30-as bekezdés 209 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. 21 mellette, 20 ellene, elfogadva. Ö, fám, szabadság hármas, mellette, ellene, elfogadva. 13 fám, mellette, ellene, elfogadva. 214 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 215, mellette ellene tartózkodás elutasítva 216, mellett ellen tartózkodás elutasítva 217 Kósa úrtól, mellette ellene tart elfogadva 218, szintén tőle, mellette ellene tartózkodás elutasítva 219, Rapti asszony, mellette ellene tartózkodás elutasítva 31. bekezdés, 220-as módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva 221 linasszony mellett ellene elfogadva. 222 Csabnor úr mellette ellene ellenőrizzük. 222-es módosító. Mindenki szavazott, lezárom. 22 előtt 17 ellene elfogadva. 31. bekezdés 223 csapnoró mellette ellene tartózkodás elutasítva 224 Krecu asszony ellenőrzés a 2023-assal kapcsolatban. Mindenki szavazott, lezárom. 24 mellette 18 ellene. Igazuk volt, elfogadva. 223 Krecu asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32. bekezdés 225 törlés mellette ellene elutasítva. 228 Cornelissen asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva. 225 Oimer Reuten asszony mellett ellene tartózkodás elfogadva. 227 kompatibilis mellette ellen elfogadva. 229 Popákis úrtól mellette, ellene tartózkodás elfogadva 230 Kornelissa asszonytól, mellette ellene tartózkodás elfogadva 14-es alci mellett ellen elfogadva 33. bekezdés 232 módon Kósa úr mellett ellen elfogadva 203, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es bekezdés, Fámszakbizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva a 234 mellette, ellene tartózkodás elfogadva a 235 Linnasszony, mellette ellene elfogadva a 235 Kósa úrtól, mellette ellene tartózkodás elfogadva a 237 Kastex asszonytól, mellette ellene elfogadva 238 írsasszony szóbeli módosítóval az ellen nincs senki, akkor megszavaztatom mellett ellene tartózkodás elfogadva 239-es linnasszony el, mellett ellene tartózkodás, akkor a 239-es ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 23 mellette, 18 ellene elfogadva. 440 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 241, Higgins mellette ellene, tartózkodás elutasítva 242, Linnasszony mellette ellene elfogadva 243 mellett ellen elfogadva. 245 mellette ellene tartózkodás elfogadva 246 linnasszony mellette ellene tartózkodás nem világos 246 megnyitom mindenki szavazott lezárom 25 mellette 17 ellene nyilvánvalóan fogadva 247 Tupaki szúr mellette ellene tartózkodás elföld a 2008 Harkin asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés FEM, bizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva 249-es módosító törlés mellette ellene tartózkodás elutasítva 250-es Tomás mellette ellene tartózkodás elutasva 251, szintén tőle mellette ellene elfogadva 252, elfogadva, 253 elfogadva. Lin asszony ö, hivatkozása, Cimmer kettes elfogadva, három linnasszony mellette ellen elfogadva, négyes raportőrtől elfogadva, ötös harkinasszony mellette ellene elfogadva, hatos mellette ellene elfogadva, hetes liárik mellette ellene elfogadva, nyolcas mellette ellen elfogadva, kilences lin mellette ellene tartózkodása föl Tízes Kósa úr mellette ellene tartózkodás elutasítva a bekezdés, Tarmszakbizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva 11-es Linnasszony elfogadva 12-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva 13-as linnasszony mellett ellen elfogadva D bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadva 14-es módosító kezdtek asszony mellette ellene elfogadva B ö, bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadva a kompromisszum mellett ellen elfogadva. C mellett ellen elfogadva. 18 mellett ellen elfogadva. B kompromisszum mellett. nem. Van-e megegyezés, hogy a B kompromisszumhoz a 12-es módosító linaszonytól csatlakozzék? Nem, nincsen. Nem. Ez egy szóbeli módosító, tehát így kell eljárni. Ez hozzátétel, de nem értetek vele egyet, már kétszer. B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva hogyha kompromisszum van egy bekérdéssel kapcsolatban, és a raportőr és a ö, szakasz ö, szerzője megállapodott, nem ö, mondhatják, hogy változás van. Monsieur le rapporteur, qu'est-ce que vous en pensez? Also wir haben äh, den Kompromiss B äh, verabschiedet. A B kompromissumot elfogadtuk, ezt támogatjuk, és szerettem volna a 19 szavazat ellen felszólni. Ez azt jelenti, hogy ön szerint ezt nem fedi le a kompromisszum. Esetleg jobban eljárhatnánk akkor, hogyha rendesen szavaznánk a Lizin asszony módosítójáról. Akkor szavazunk a 19-es módosítóról. Uh, Én ellene voltam ennek. Hogyha szóbeli módosító, akkor ellene vagyok. Nem szóbeli módosító, nem fedi le a kompromisszum, tehát lehet szavazni róla. 19-es mellett ellene, mivel videót vitatott a helyzet, ellenőrizzük. Sur l'amendement 19 de... 19-es Linféle módosító. Mindenki szavazott, lezárom. 20 mellette, 19 ellene, elfogadva. Déprambulum bekezdés Higgins mellette, ellene, elutasítva 23, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 24, mellette ellene tartózkodás elfogadva 25, mellette ellene tartózkodás elutasítva a 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, most pedig záró szavazás, elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. 38 mellette, kettő ellene, két tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Nous en venons au vote de l'avis de monsieur Akkor euh, David euh, Kaza euh, féle euh, véleményről euh, szavazás euh, Hatos módosító mellette. Ellene fogadva elfogadva. Hetes mellette. Ellene elfogadva. Nyolcas módosító mellette. Ellene elfogadva. Kilences módosító mellette. Ellene elfogadva. Tízes módosító mellette. Ellene elfogadva. A kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Après le paragraphe 3, nous emmenons à l'amendement 16 qui est pour... 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 17-es, mellette ellen elfogadva 18 kompatibilis szavazzunk, mellette ellen elfogadva 10 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva 20 mellette ellene elfogadva 21 kompatibilis mellette ellene elfogadva 22-es Grúni asszonytól a hatodik bekezdésről, amelyet ö, betoldásnak kell venni, ha jól értettem, amit mondanak. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellett ellene tartózkodás elfogadva. Nem elnézés, 23-as. Tout le monde a pu voter, le vote est Mindenki szavazott, lezárom. 16 mellett 24 ellene. Igazuk volt, elutasítva. 24-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadva. 20. Koferati úr. Ritiro l'emendamento 25. A 25 eset szeretném visszavonni, Később majd be, benyújtom. 25-ös visszavonva, 26-os, Upákis úrtól mellette, ellenet tartózkodás elfogadva, 27 elfogadva. 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 29, mellette ellene elfogadva B kompromisszum mellette ellene elfogadva. A 7-es, 35-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva 36-os törlés mellette ellen elutasítva. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38 kompatibilis, szavazhatunk mellett ellene tartózkodás elfogadva, 39 Grunyi asszonytól betoldás mellette ellene tartózkodás elfogadva alcím betoldása 8-as bekezdés után 40-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. egyes elfogadva, preambulum bekezdés, kettes módosító, mellett ellen elfogadva, hármas, mellett ellen elfogadva, Négyes módosító mellett ellene elfogadva. Ötös módosító mellett ellene elfogadva. Most pedig záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. 35 mellette 6 ellene egy tartózkodás. Gratulálhatunk az előadónak. Remélem, hogy ez a vélemény megikleti az Ekont és Herman van Rampoy úr által vezetett munkacsoportot. Most pedig rátérünk Öm, nem, nem helyesbitek. Az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételére, igénybevételére kérem szavazunk a ö, Költségvetések Bizottság dokumentumairól blogban lehet. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nous devons encore voter. Most pedig szavaznunk kell eh, Jean Lambert asszony jelentéséről. a 883 per 2004 LK rendelet és a pont-pont rendeleti rendelkezésének kiterjesztése a harmadik országok rendelkezések által csupán állampolgárok miatt nem érintett állampolgáraira című dokumentumról. Először Lambert asszony kapszott, nem, nem szükséges? Jó, akkor mellette. Ellene. Tartózkodás Lambert asszony jelentése elfogadva. Egyhangú szavazásra gratulálunk neki. Marad még egy szavazás. az Emplő Bizottság ülésére vonatkozó 2014. évi ülésnaptár tervezet. Van-e ellenvélemény? Nincsen. Elfogadva. Most akkor be is fejeztük a szavazás részt, és megadom a szót Cimmerasszonynak. hogy mutassa be a véleményét. A nők nem helyesbitek véleményét a Fámszak bizottságnak a nőket sújtó szegénység arca az Európai Unióban. Cimmerasszony, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, szót. Az itt most bemutatandó vélemény, amely a nőket sújtó szegénységről szól, egy olyan állásfoglalásról szól, amely része a Női és Esélyegyenlőségi Bizottsággal való közös munkának. Egyrészt azért, tehát azért hívom fel a figyelmet erre, hogy ezt a FAM bizottsággal együtt eh, csináltuk, mert természetesen eh, különböző szabályokat kell figyelembe venni ennek során. Remélem, hogy mindenki jól hall. Tehát a megfelelő szabályokat figyelembe kell venni. A Foglalkoztatási Bizottság szempontjából a véleményünkkel hogyha ezt így elfogadjuk a bizottságban, olyan megfogalmazásokat vettünk bele ide, amelyet a fánbizottság jelentésébe is bele fognak venni. Ez azt jelenti, hogy mi először, először is, vagy elsősorban nyilván a szociális és a foglalkoztatás politikai szempontból tesszük meg a javaslatainkat, míg a konkrét nőpolitikai követelések azok maradnak a fennbizottságnál. Két nappal ezelőtt a, a FAM bizottság ennek a jelentésnek a keretében meghallgatást szervezett, ahol én is részt vettem, és az előadó nő szempontjából hallhattam a javaslatokat. Ezért megerősítve érzem magam abban, hogy az az eljárás, amit választottam, megfelelő. Tehát én egy véleményt írtam itt le, amely nem specifikus nem a specifikus elemeket a nők szempontjából. Jelen pillanatban a FEM bizottság részéről még nincsen jelentés tervezet készen, tehát a konkrét javaslatok, amelyeket majd a nő, Nőjogi és Esélyegyenlőség Bizottság megtesz, azt még nem tudtam figyelembe venni, de a mi szempontunkból a módosítókkal összefüggésben a saját jelentésembe bele tudtam venni. Ez, tehát, tehát jelen pillanatban nekem most az a fontos, hogy konkrét javaslatokat és súlypontokat fogalmazzak meg, amelyek egy ilyen jelentésben, amelyért a fennbizottság felelős, egy megfelelő keretbe tegyem, és a szükséges szociálpolitikai probléma felvetéseket megnevezzem. Az első ilyen az az, hogy mi, mint foglalkoztatási bizottság, utalunk arra, hogy a gazdasági válság következményeképpen ö, számos ö, probléma, munkanélküliség ö, és egyéb társadalmi nehézségek számos tagállamban megjelennek, és ezért felszólítjuk az Európai Uniót, hogy fokozatosabban kötelezze el magát a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen, különösen a gyerekszegénység felszámolása mellett, bocsánat, mivel ez a, mivel a mély szegénység és a társadalmi kirekesztés az emberi jogok megsértését jelenti. Mi, mint foglalkoztatási bizottság, be vagyunk vonva abba a vitába, hogy az Európai Szociális Alappal uh, hogyan legyen a jövőben, a finanszírozás hogyan alakuljon. Ezért én a második javaslatként azt fogalmaztam meg ebben a véleményben, hogy különösen az Európai Szociális Alap finanszírozását növeljük azért, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő források a társadalmi befogadásra irányuló stratégia és az Európai, Európa 2020-as stratégiának a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó kezdeményezések keretében tett intézkedésekre és fellépésekre. Többek között ezen kívül felszólítjuk a bizottságot és a tanácsot, hogy azt a specifikus szempontot is vigyük bele a vitába, hogy a különböző szegénység mutatókat, ez a szegénység mutatók alapját képezik annak, hogy különösen a női szegénységet vizsgáljuk, összehasonlíthatóvá tegyük a helyzetértékelés szempontjából, és különböző intézkedéseket dolgozzunk ki az egyes tagállamokban. Ez azt jelenti tehát, hogy a szegénység mutatók, amelyek, ahogy, ahogy őket a tanács definiálta és kibővítette, azzal a megállapítással, hogy a tagállamok a részükről a megfelelő mutatót kiválaszthatják, amelyik nekik a legjobban tetszik, Erről azt gondolom, hogy egy olyan pont, amely a szegénységről szóló vitában, amikor a nők szegénységről beszélünk, mindenképpen megemlítendő, és ahogy ezt a, a Női Jogi Bizottságban megtapasztaltam a vita során, ezt ott, ezt az aspektust nem vették figyelembe. És persze arról is szó van, hogy a szociál, szociális védelem, szociálpolitika problematikáját is tematizáljuk, és Különösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen személyes jogi, jogaik vannak a nőknek a, a, szociál, a társadalombiztosítási rendszerben, és különösen ezen a ponton a FEM bizottsággal együtt jó, egy erős jelentést készíthetünk, amely a parlament aztán elfogad, és szeretnék azt is elmondani, hogy hasonló tapasztalatunk voltak az elmúlt ö, ö, periódusban, amikor mi, ö, a Falkoztási Bizottság voltunk, az Illetékes Bizottság, és ott a szegénység, a szociális kirekesztés, gyermekszegénység szempontjából a Nőjogi Bizottság ö, bizottsággal működtünk együtt, meglehetősen szorosan, és hasonlóan cselekedtünk akkor is, mint, mint most tehát a parlament többségét meg tudtuk nyerni az ügyünknek. Ennyit szerettem volna mondani az első fázisról, és amikor egy tervezetet, tehát a tervezet benyújtásával kapcsolatosan már nyilván a módosítókat és megtesszük, ezt együttműködésben fogjuk megtenni a Nőjogi Bizottsággal, és pontosítunk. Bien, merci beaucoup. Nos, köszönöm szépen. Meissner asszony, és aztán Plam asszony. Ja, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezt is köszönöm a, a előadó asszonynak, Cimber asszonynak, aki ugye elmondta, hogy valóban nehéz még most látni azt, hogy uh, hogyan tudjuk áthidalni ezt a jelentést a Nőjogi Bizottság jelentésével összefüggésben. Most tehát azt tudunk, azt tudjuk megnézni, hogy mit tudunk általánosságban mondani kiegészítésként ahhoz, amit nyilvánvalóan nagyon specifikusan majd a Nőjogi Bizottság megfogalmaz. Az egyes ponthoz szeretném hozzátenni, hogy természetesen az, a női munkanélküliség növekszik, ez azt is jelenti viszont, hogy lehet, hogy az elkövetkezendő években még tovább fog növekedni a női munkanélküliség, viszont azt gondolom, hogy teljesen emberi méltóságunkat, illetve emberhez méltó életet szeretnénk vezetni, és ehhez azt kell, hogy dolgozzunk. De azért szerintem azt látnunk kell, hogy mindent nyilván megteszünk azért, hogy, hogy munkahelyeket teremtsünk, de ez igen, valóban ez egyfajta jog kettes pont, valóban jó lenne, hogyha az Európai Szociális Alap finanszírozását növelnénk, de hát nem biztos, hogy ezt meg tudjuk tenni. Úgyhogy eh, most eh, inkább arról kellene gondolkodni szerintem, hogy hogyan tudjuk a pénzt jobban, hatékonyabban felhasználni, mint ahogy ezt most tesszük. Az Európa 2020-as stratégia természetesen szintén tartalmazza társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, a flex security és a többi, és a többi, ezt is tovább kell vinnünk a szociális alapnál ugye az is nehéz kérdés, hogy a kofinanszírozást hogy oldjuk meg, vannak az a tagállamok, akiknek nincsen sok pénzük, meg kell vitatni azt is, hogy ezzel hogy, ezt hogy kezeljük, meglátjuk, hogy hogyan tudjuk az összes, összes országban valóban a női szegénységet leküzdeni. A gyermekszegénység komoly probléma, ez is igaz, a szegénység spirált kell megtörni, a gyermekek sok esetben olyan háztartásokban nőnek fel, ahol eleve már szegénység van, ahol senkinek nincs munkahelye, és ezért nagyon fontos itt is megemlíteni azt is, hogy a módosító időtványban majd meglátjuk, hogy a Jogi Bizottság mit hoz be ide. A gyermekszegénység sokszor már a születésnél keletkezik, mert nagyon sok gyermek nem egészséges, nem kapja meg orvosi ellátást, és innentől kezdve már el van veszve. Négyes pont ahogy a Cimmer asszony mondta, ugye esetleg a tagállamok sem eh, megfelelően járnak el, úgymond. Eh, azt hiszem, hogy viszont itt azért a szubszidiaritás elvét meg kellene hagyni, figyelme kell venni. Tehát az a tagállamok dolga, hogy hogy akarnak eh, szisztematikusan a társadalmi szegénység, ellen küzdeni, de különösen ebben az esetben, amikor a szegénység ellen küzdünk, akkor sok minden, akkor sok minden összefügg az egészségügyi rendszerrel, a munkahelyekkel, a szociális rendszerekkel, és azt hiszem, hogy itt a tagállamoknak a feladata az, hogy cselekedjenek, és mi pedig best practice példákat kellene, hogy adjunk. Ami az utas pontot illeti, valóban ez igaz, a szociális védelem és szociálpolitika jelentősen mm, fontos indikátorok a női, szempont, női szegénység szempontjából, és hogy mit tudunk tenni a tekintetben, hogy az oktatás képzés és a munka több nőt vonjunk be, ez azt is jelenti, hogy a közleke, megfelelő közlekedéshez is hozzá kell jutni a nőket, hozzá kell jutniuk nekik, hogy eljutassanak egyáltalán hogy a munkahelyükre, annak érdekében, hogy a szegénység spirálból kiszabaduljanak. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy egy az egyben azért nem fogadnám el ezt a jelentést, lennének módosító időtványaim, meglátjuk, de hát meg kell, meglátjuk, hogy a jogi bizottság mit fog lépni ez ügyben, és akkor ennek megfelelően tudunk majd argumentálni. Köszönöm. Ö, euh, Madame Plump, Madame Morin. Plomb asszony és Morán asszony. Köszönöm szépen az összes kollégának a felszólalását. Én a jogi Bizottság előadója vagyok. A jelentés még nem sikerült befejezni. Az első határidő november 8. Elemeztem Vimer asszony, Cimer asszony javaslatát, és úgy látom, hogy az, a foglalkoztatási bizottsággal nagyon jó együttműködést fogunk megvalósítani. Egyébként én is tagja vagyok ennek a bizottságnak. Volt egy remek meghallgatásunk, és ennek folyamán, ennek folyamányaként néhány iránymutatót belevettünk a jelentésben. Ki kell emelni, hogy a szegénységnek három dimenziója van. Én ezt a három gének hívom, hiszen az egyik a nemi, a másik a földrajzi, geográfiai, és a másik pedig a generációk dimenziója. Franciául 3G figyelembe vesszük a 2020-as EU stratégiát is. Arról van szó, hogy a szegénységet csökkentsük és erősítsük a foglalkoztatást. De a milleniumi célokat is figyelembe kell venni. Valamint az úti tervet, a nők és férfiak egyenlőségére vonatkozó úti tervet is figyelembe kell venni. Az világos, figyelembe veszi annak szükségességét, hogy erősíteni kell a foglalkoztatás mértékét, és el kell kerülni azt, hogy diszkrimináció legyen a munkaerő piacon, de tudjuk, hogy ez a diszkrimináció még mindig létezik. Az egyik fontos dolog az, hogy meg kell nézni a különbségeket a nők és a férfiak fizetése között, valamint létre kell hozni egy másfajta nyugdíjrendszert. Egyes tagállamok már hozzáláttak a nyugdíjrendszer reformjához, és ehhez a bizottság zöld könyvét szükséges felhasználni, hiszen tartósan, fenntarthatóan kell ezt kidolgozni valamint a szociális védelemhez való hozzáférés rendszere, és az, hogy ahhoz, ehhez hogyan lehet hozzájutni, ez is foglalkozni kell. A meghallgatáson szerepeltek ezek a, tá- a témák, valamint ott van a bevándorló asszonyok problémája, azok problémája, akik sérülékenyebbek, akik kisebbségben vannak, beszéltünk a roma közösségről is, és hangsúlyt kell helyezni arra a politikára, amelynek célja a szakmai és a családi élet összeegyeztetése. Az anyasági szabadságra gondolok, biztonság, egészség a munkahelyen, a szülői szabadság, és a képzés, az oktatás, az átképzés, ami azt szolgálja, hogy magasabb legyen a foglalkoztatás a munkaerőpiacon. És ott vannak az európai rendelkezésre álló alapok, hogyan tudnánk ezeket jobban kihasználni. Azután együttműködtünk a saját kezdeményezési jelentésen, a továbbiakban is, és itt figyelembe kell venni az, hogy legyenek-e jogalkotási vagy nem jogalkotási javaslatok, olyanok, amelyek az EU céljainak elérését szolgálják. Meggyőződésem, hogy itt az ideje annak, hogy konkrét intézkedéseket hozzunk. Abban is biztos vagyok, hogy egy jó együttműködés segítségével a kollégákkal nagyon jó jelentés sikerül majd összeállítani. Nyitott vagyok az önök véleménye és hozzájárulása előtt. Köszönöm. Urászony. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönet mondok Cimmer kolléganőmnek és plunk kolléganőmnek a munkáért. Itt a politikáról, az európai politika fő tengelyeiről van szó, egyenlőség, a szegénység elleni harc, és visszatérnék a vélemény pontos címére, a nőket sújtó szegénység arca az Európai Unióban. Szerintem itt van egy kockázat. Mégpedig az, az a veszély áll fenn, hogy mindent bele akarunk venni ebbe a jelentésbe. Cimmer asszony, nagyon sok pontja van az ön vélemény tervezetének, ami támogatók egyetértek, de egy dologgal nem értek egyet, a gyermekszegénységet beleveszi ebbe a dokumentumba, pedig az másfajta probléma, és szerintem teljesen más típusú tanulmányra lenne szükség és másfajta válaszra, reagálásra. Itt a nők szegénységéről van szó. Szerintem a gyermekek szegénysége elleni harc külön téma. A hármas bekezdés jelenlegi formájában nem jó. Figyelembe véve az elérendő célt. Legalábbis én nem csatlakozom ehhez, mert itt két célt elveszítünk, úgyhogy a két problémát keverjük. Nehéz dolog a témára összpontosítani, de inkább mégiscsak így kellene tenni, mert különben nem tudunk koncentrálni a fő problémára. A második megjegyzésem Plom asszony megközelítése, és ezzel számolni kell a nemek kérdése, a földrajz, a geográfiai kérdés és a generációs probléma, tehát a 3G francia szavak szerint. A nő problémája az, hogy jelen pillanatban van egy olyan generáció, amely rendkívüli módon szenved a szegénységtől. Miért? Mert ezt a generációt még mindig nem integrálták egyelően a munkavilágába, és ez a generáció még nem hasznosította az egyenlősséget vagyis nem tudta az egyenlőséget igénybe venni a karrier során, valamint ott van az élethosszig tartó képzés tanítás, ami még szintén nem megoldott számukra, úgyhogy erről a generációról kell beszélnünk, és gyorsan tenni valamit, mert őket sújtja legjobban a szegénység. Cimmer asszony, még felhívnám a figyelmét egy másik dologra, földrajzilag vannak olyan térségek, amelyek sokkal hátrányosabb helyzetben vannak a nők szegénységét illetően, mint más térségek, például a vidék. És amikor az európai szociális alapra gondolunk, akkor sokkal jobban oda kell gondolni arra, hogy milyen szakadék van a városi világ, amely egyébként sok támogatást kap, és a vidék világa között, ahol nagyon kevés dolog történt mindez idáig a támogatásokat illetően. És azt is szeretném, hogyha a szociális védelem, jóléti kérdések jobban kiemelkednének ebben a jelentésben, hiszen ez a generáció, amelyet a szegénység sújt, nem tudott dolgozni, elhelyezkedni, és éppen ezért a férj jóléti szolgáltatásaira szorulnak, vagy jóléti járadékaira. Éppen ezért még arról is beszélni kell, hogy az özvegyek problémája rendkívül súlyos. Sokan nem akarják ezt figyelembe venni. Nemrég hallottam azt mondták a férfiak, egyes férfiak, hogy az özvegyek, na hát ebből a kérdésből, problémából elegem van. De mégis ezt figyelembe kell venni, és ezt meg kell oldani. Sok mindent el lehet mondani, amivel egyetértünk mindannyian, de ott vannak az igazi problémák, és a politikákat, a szakpolitikákat arra kell irányítani, Hatékony politikára van szükség a szegénység megszüntetésére, úgyhogy várom az önök együttműködését, számítok rá e téren. Köszönöm. Lambert asszony, majd Jotova asszony. Köszönöm szépen. Úgy láttam, hogy ez egy olyan nemi, nemekre vonatkozó vita, amelyet itt folytatunk. Meglehetősen érdekes megjegyzéseket láttunk a jelentésben, különösen a négyesben, ahol a aktív kereső nélküli háztartás mutató, mutatót említik, szeretnénk az emlékeztetni a tagállamokat arra, hogy meglehetősen ambiciózus nemzeti stratégiák lehetnek EU szint, nemzeti és EU szinten is. Azt is elfogadom, amelyet a szociális biztonság és a nemi dimenzió közötti összefüggéssel kapcsolatban mondtak ez is elfogadható számunkra. És szeretném a migrációval kapcsolatos kérdést is felemlegetni. Plámasszony beszélt erről, ami a nők, mint saját jogon lévő bevándorlókat illeti. És ezzel nem igazán foglalkozunk egyelőre, hogy foglalkoztunk eddig. És uh, a a, abban az esetben, amikor a nők egy család részeként érkeznek migránsként, viszont a munkaerőpiacon már nem tudnak elhelyezkedni az idegen országban, ez is egy problémakör, és szintén ez is érinti az aktív kereső nélküli háztartásban lévő szegénység problématikáját, illetve a munka azt a problémát, hogy ha valaki már dolgozik, de még úgyis szegény, illetve a háztartásban végzett munka kérdése is itt szóba kerül. Természetesen megértem azt is, hogy mindig probléma az a vélemények során, hogy mindig nagyon kevés a hely, tehát kicsit csak így a, a főcím felsorolás szerűen tudjuk elmondani a problémáinkat. Meg kell persze mm, próbálni ezeket a problémákat világosabban megfogalmazni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a szociális biztonsággal kapcsolatos ügyek, a munkához való jog, ez a munkajog kapcsán is számos dolgot fel lehetne még itt vetni. Az, hogy ez emberi jogi kérdés vagy nem, hát sok szempontból igen. Hogyha belegondolunk az alapvető jogokba, mint például a, a, a a, abban a jogban, hogy mindenkinek joga van ugye megfelelő fedélre a fej feje fölé a munkához való hozzájutás, hozzáférés is alap, alapjog. Tehát ilyen értelemben valóban helyén van ez a megjegyzés. jó Jotova, Madame Köszönöm, önök asszony. Először is köszönöm Cimmer asszonynak a munkáját de inkább azokkal értek egyet, akik a nőkre kívánják helyezni a hangsúlyt. Konkrétabb javaslatokat kell tenni a szegénység és a diszkrimináció elleni harc során. Európa most mély válságot él, és a nőket sújtja legjobban a pénzügyi, gazdasági válság. Ez már szociális válsággá alakult, mert több tagállam, sajnos az enyém is, olyan intézkedéseket alkalmaz, amelyek során az állami alkalmazás csökken, a nők elszegényednek, a lakhely nélküli, fedél nélküli nők száma növekszik, sokan barátoknál laknak, vagy szülőknél, mert nem tudják megengedni maguknak, hogy saját lakásuk legyen különbség van a nők és a férfiak fizetések között, 17%-os különbség. A terhes nők és a kisgyermekes nők nem kapnak elég védelmet az államtól, például ami a bölcsödéket illeti, vagy egyéb társadalmi védelmi jutatásokat. Az egyedülálló nők, az egyszülős családok nem kapnak már elegendő támogatást az államtól, például a gyermekmegőrzési szolgáltatások formájában. Ez súlyosbítja a szegénységet, és a gyermekeket is sújtja. Címer asszony kiemelte például, ne felejtsük el a kisebbségben élő nőket és a fogyatékkal élőket, hiszen kettős megkülönböztetés sújtja őket a munkaerőpiacon a szociális szolgáltatások terén megfelelő intézkedéseket kell hozni, mégpedig azonnal. Az új költségvetési struktúra tartalmazon intézkedéseket a nők védelme érdekében információkat kell terjeszteni, azért, hogy a különböző európai alapok finanszírozzák ezeket a jóléti szolgáltatásokat. Azután ott van a kisebbségek helyzete, be kell őket vonni az oktatásba, az élethosszígtartó oktatásba, stb. Ami pedig a bizonytalan szerződéseket illeti, vagy határozott idejű szerződéseket a nők számára. Egyre inkább a nőket sújtja az ilyen típusú szerződés, hiszen a nőknek össze kell egyeztetniük a gyermekek megőrzését, a karriert, és megkülönböztetik őket a munkaerőpiacon. Ezért úgy gondolom, hogy erőteljesebb intézkedésekre van szükség jogalkotásra, és én módosításokkal is értem a jelentést illetően. Köszönöm. Grünich asszony. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon jó szövegünk van, szép szövegünk, és meg kell próbálni egyhangú álláspontra jutni azért, hogy valóban valami már történjen azokkal a nőkkel, akiket a szegénység sújt. A gyermekek szegénységéről is kell beszélni. Az biztos, hogy nem szabad mindent összekeverni, Elizabeth, de a nők szegénysége az magában foglalja 90%-ban a gyermekek szegénységét, de az biztos, hogy ez nem a szövegünk témája. Úgy gondolom, hogy viszont mindenképpen beszélni kell az iskolai és egyetemi oktatásról. Lehetővé teszi ez a nők számára, hogy válasszanak a karrierjük során, mert ha nem járnak iskolába, akkor teljes kirekesztés a sorsuk. Európai Szociális Alap egyetértek, azzal, hogy ezt föl kell használni a szegénység elleni harcban, de mindig képezni kell a nőket, szakmai képzésbe kell őket részesíteni, és az egyszülős családokra kell gondolni, amikor a nők egyedül nevelik a gyermekeket, és közben dolgoznak. Itt kell valamilyen segítő intézkedés, gyermek megőrzés egyéb formában. Beszélni kell a bevándorló asszonyokról is. Szerintem ez nagyon fontos, mert sokat beszélünk a romákról, ami engem illet, és a kisebbségi kérdés, én azt tapasztaltam a nők esetében és a gyermekek esetében, hogy ez a bevándorlóknál igen sős ez a probléma, és szerintem, ha segítjük őket, akkor segítjük az integrálódásokat és a beilleszkedést. A szociális védelem döntő, és azok a nők, akik nem tudnak dolgozni, azok nem tudják a gyermekeiket aztán segíteni. De vannak, akik nem tudnak munkát vállalni, mert a gyermeküket nevelik, ezt se szabad elfelejteni, nincs jövedelmük. Konkrét aspektus, amikor elbocsátások vannak a vállalatoknál, sajnos akkor nem veszik figyelembe mindig a gyermekeket és a családi terheket. Köszönöm, szerintem nagyon szép szövegünk van, és ezen tudunk dolgozni. Elnök, Plum asszony ismét szót kért. Köszönöm szépen, és angolul folytatja a hozzászóló. Tehát a 48-as deklarációt szeretnénk aláír, aláírni. Ehhez nem adta meg a szót, mondja az elnök, viszont igen, van itt egy megállapodás a szerepek megosztásáról a nőbizottsággal, voltak erről már hozzászólások, és Címer asszony elmondta, hogy mi általában a szegénységgel foglalkozunk, és ehhez jön a nők szegénysége. Sok felszólalást hallottunk erről. Kicsit frusztráló a mi bizottságunk számára, hogy nagyon sok módosítás lesz arról, hogy az egyszülős családok, a vidéki nők, a nők nyugdíja, stb. Hát meglátjuk, hogy hogy tudjuk ezt mind elrendezni, de nem lesz könnyű. Szeretném felhasználni a vitát arra, hogy tegyek egy javaslatot. Kérem, hogy gondolkodjanak el ezen, hogyan lehetne ezt a munkát megszervezni. Franciaországban egy nagy híres ügyvéd, aki a nők jogájáért harcol, jogaiért harcol, sokat dolgozott egy záradékon. A leg előnyösebb helyzetben lévő nők országa. Majd megnézzük még ezt a javaslatot, meg azt is, hogy az előadóval mit tudnánk szervezni, de érdemes lenne ezt a vitát itt elindítani a mi munkálataink során. Morenasszony, Buren asszony, csak annyit szeretnék mondani, hogy az ön javaslatát teljes mértékben elfogadom. Vagyis, hogy Aliné asszonyt hallgassuk meg, aki egy sor híres jogásszal felmérte a 27 tagállamban a nők helyzetét. Én magam is dolgoztam vele, hogy mindenképpen meg kell őt hallgatni, ahogy ön javasolta. Jó, a, az előadónak adom meg a szót. Azt hittem, hogy a Plamasszonynak adja meg a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy pontosított, és még egyszer elmondta, hogy a két hogy volt a két bizottság között megbeszélés, hogy így járjunk el, és hogy én tartottam magam a, a, e, a megbeszélésünkhöz. Tehát azt hiszem, hogy ezért számos ö, hölgy dolgozik a mi bizottságunkban, a, sokuk az, a FAM bizottságban is dolgozik. Biztos vagyok benne, hogy ők egy nagyon precíz jelentést fognak tudni ö, elkészíteni a női szegénységről. Mi viszont más helyzetben vagyunk. És, és éppen ez az a dolog, ami a probléma, mielőtt most állunk, és amiben meg kell állapodnunk, hogy tovább tudjunk dolgozni. Tehát a mi feladatunk az az, hogy az általános aspektusait, általános szempontjait ennek a témának vigyük bele a Női Jogi Bizottság munkájába, és ezek után a Nőjogi Bizottság nem csak, hogy szavaz még egyszer a mi javaslatainkról, hanem benne lesznek a, a, a, a, a mi javaslataink átlagozott formában az övékbe is. És utána együtt tudunk dolgozni. Tehát a, a keretet mi tudjuk meghatározni, és a konkrét kialakítása a nemi kérdéseknek, a, a földrajzi kérdéseknek, a kisebbség, a kisebbségekre vonatkozó kérdésekre, a egyedül élő nevelő, gyereket nevelő nők konkrét helyzeteire vonatkozó kérdések, amelyeket mindig amelyeket amelyekkel mindig találkozunk, és amelyeket mindig tematizálunk, ezt a Női Jogi Bizottság feladata lesz kidolgozni. Tehát mi is tudjuk, hogy mit akarunk, és, és persze eh, mi is, nekünk is lennének javaslataink, és mi is ki tudnánk ezt dolgozni. Én is szenvedek emiatt, és legszívesebben nincs megcsinálnám, vagy elvégezném úgymond helyettük a munkát, de hát ezt nem tehetjük meg, és módosító indítványokat persze tehetünk. De az a lényeg, hogy az az egyensúly, amiben megállapodtunk, hogy nekünk az általános részt kell kidolgozni, ő nekik a részletes, részletei bemenő kidolgozásban van feladatuk. Tehát nekünk, mint foglalkoztatási bizottságnak, nyilván nem arról van szó, hogy tehát, hogy hülyék vagyunk ahhoz, hogy megcsináljuk, meg tudjuk csinálni, mi összeszorosan akarunk, akarunk velük együtt dolgozni, és egy nagyon jó, specifikus, precíz munkát szeretnénk, hogy együtt elvégezzünk, és a plénum előtt egy átfogó jelentést szeretnénk átny- átvinni az Európai Parlament jelentéseképpen, amelyben mi is részt vettünk. Tehát ezért kérek mindenkit, hogy értse meg, hogy most nem tudunk belemenni az apróságokba, a részletekbe, amelyek egyébként szükségesek az emberi jogok kapcsán különösen. Lambert asszony is már beszélt erről. Most csak azt szeretném, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy fontosnak tartom, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés azt vegyük figyelembe emberi jogi perspektívából is mindig azt kértük, hogy, hogy holisztikusan közelítsük meg ezt a kérdést. A, a szegénység elleni küzdelmet és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet. Ugyanakkor második, másik oldalról nem követelhetjük azt, hogy, a, hogy individualizált igényeink vannak a társadalmi biztosítási rendszerrel szemben. Pontosan a nők esetében arról van szó, hogy alapjog az, hogy lakáshoz jussanak alapjog, a tiszta vízhez való hozzájutás, az energia, a megfizethető energiához való hozzáférés. E, erre persze mind szükség van. Ezért van itt az a megfogalmazás, hogy az emberi jogok megsértése az, hogyha, hogyha kirekesztés van, vagy szegénység, szegénység van. Tehát megvannak megfelelő mutatók, de el kell gondolnunk, hogy pontosan mit jelent az, hogyha EU-s szinten nem közös indikátorokat használunk, amelyet minden tagállam ugyanúgy használ. Köszönöm szépen tehát a, a sok információt, ötletet, gondolatot, amelyet kaptunk, hallottunk, és bizonyára jó együttműködés fog következni a fennbizottságban. Madame la rapporteure. Effectivement, euh, rien n'interdit euh, aux membres. Semmi nem akadályozza meg a bizottság tagjait abban, hogy a nőbizottságban javasoljanak kizárólag a nőkre vonatkozó módosító javaslatokat, és majd ezeket megnézzük. A módosításokat október 6 este 6-ig lehet leadni, és ezeket november 6-án vizsgáljuk meg, majd pedig november 9-én fogadjuk el, a nőbizottság pedig november 29-én vagy 30-án foglalkozik vele. Befejeztük ezt a napirendi pontot, odadom egy pillanatra a szót Alexandro Szárkász úrnak, mert tegnap előtt tárgyalás volt az egységes engedélyről, és érdemes lenne meghallgatni, hogy hogyan is áll ez a tárgyalás a tanácsal, majd utána pedig a biztos úrral találkozunk. Szarkasz úr, köszönöm, három dolgot fogok elmagyarázni önöknek, elmondom, hogy mi történt a múltban, aztán mi a jelenlegi probléma, majd pedig azt is elmondom, hogy mi fog történni a jövő héten. 15-én volt egy három oldalú nem hivatalos megbeszélés a LIBE, egyébként az illetékes bizottság, a tanács, a belga elnökség és jó magam között. E héten pedig 28-án találkoztam az előadóval, és elmondtam neki világosan, hogy mi itt a tét. A Libbe bizottság most szavazott a jelentéséről, úgyhogy a folyamat vége felé közeledünk. Ma ez a jelentés, ami az egységes engedélyre vonatkozik, a LIBE jelentésében szerepel, de van ebben egy második rész, a harmadik országok dolgozóinak szociális jogairól, olyan munkavállalók, akik jogszerűen jönnek az EU-ba. Tehát ez mi felelősségi körünkbe tartozik, és ebben felsorakoztatják a jogokat, és az egységes engedéllyel kapcsolják össze. Hogy ez úgy történik, hogy a LIBE bizottság, amely a fő szakbizottság, mi, mi viszont a jogokért vagyunk felelősek, és ezért meg is hívtak minket, tehát ott a Libe, és ott vagyunk mi. A Libe nehezen tud megegyezni a tanácssal, és arra összönznek minket, hogy első olvasatban fogadjuk el, de itt nagy problémák vannak, el is fogom mondani, hogy milyenek. Ezek a problémák nem a bizottságot érintik, mert holnap akár holnap el tudnánk fogadni a bizottság jogalkotási javaslatát, de a tanács ezt nem fogadja el. Úgyhogy vannak itt nehézségek. Milyen problémák vannak? A társadalmi biztonsághoz való jog, a Lambert jelentés kapcsán ezt megvitattuk, és a tanácsjavaslatát támogattuk. Ennek értelmében a harmadik országok munkavállalói, akik jogszerűen jönnek Európába, teljes joggal hozzáférhetnek a társadalom biztosításhoz, és azok a dolgozók, a harmadik országbeli dolgozók, amelyek Németországból vagy Olaszországból jöttek, nem fértek hozzá a társadalombiztosításhoz. Úgyhogy itt arról van szó, hogy a harmadik országok munkavállalóinak egyenlő bánásmódot kell biztosítani. De a tanács bizonyos restrikciókat akar bevezetni itt a szociális jogok terén, mégpedig azért, hogy a közösségen kívüli munkavállalók ne férjenek ehhez hozzá, ne ilveszessék ezeket a jogokat. Úgyhogy azt szeretnénk, hogyha a tanács megértené, hogy itt visszalépésről van szó, és ezt nem tudjuk elfogadni, mert azok, akik Európába érkeznek, munkavállalók, ugyanolyan jogokkal kell, hogy élhessenek, mint az európai munkavállalók, és ez itt visszalépés lenne, hiszen ezt a problémát mi már megoldottuk. Azután a kiküldött munkavállalók harmadik országokról és az euró van szó. Készen állunk elfogadni azt, hogyha rájuk a posting irányel vonatkozik, rendben. De szeretnénk, hogyha a 96-os irányelv is vonatkozna rájuk az egyelő bánásmód, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a harmadik országbeli cégek az Európába küldött munkavállalóikat másképpen kezelnék, más fizetést kapnának más szociális jutatást, úgyhogy az egységes egyelő bánásmód irányelv nem vonatkozna rájuk. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nagy problémák lennének közösségi szinten. De a tanácsnak nagyon kemény az álláspontja erről. Pénteken délig készen állok arra, hogy megkapjam a véleményt ezekről a javasolt akciókról, úgyhogy elnök asszony, a jövő héten folytatjuk az informális háromoldalú párbeszédet, meglátjuk, hogy első olvasatban el lehet -e ezt fogadni, hanem hát ez az irányelv, ami nagyon fontos az EU számára, akkor még várakozik, és jogilag elemezni kell az összes jogi aspektust, mert hogy lehet, hogy ez arról van szó, hogy ez a szöveg jogilag rossz, és ez egy xenofóbia hullámot tudna kiváltani, és igen, káros lenne a harmadik országbeli munkavállalók számára, ami az egységes engedélyt illeti. Ne felejtjük el, hogy oda kell figyelni a harmadik országok munkavállalóira, ez kényes kérdés, és oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan kezeljük azokat a munkavállalókat, akik integrálódnak az EU-ba. Hiszen eh, az egyenlő bánásmód fontos. A lényeg, hogy jövő pénteken várom a véleményeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, előadó úr, eh, küldünk egy e-mailt az összes bizottsági tagnak. Igaza van, amikor azt mondja, hogy ezek nagyon érzékeny kérdések, ezt látjuk az aktualitásban is. Azt hiszem, hogy a jelentés alapja lehet annak, hogy a tagok erre reagálnak bizonyos időkéretekben. Nos, akkor a napi rend végére értünk ezzel kapcsolatban. Nincs más, mint hogy üdvözöljem Andor László biztost, aki már beszélgetett négy szem közt, addig is, amíg hozzáér a napi rendelme, mert ő nem ö, ö, kevésbé érdeklődök a képviselők a meghallgatáson, de hát gondolom biztos, biztosak fontos bejelenteni valói vannak ö, a ö, munkájával kapcsolatban. Üdvözlöm tehát a biztos urat. Itt volt közöttünk más formátumban, amikor a Libé szakbizottsággal volt közös meghallgatás a romák helyzetéről. Azt javaslom, hogy most a vita és az ön prezentációja a az ön tárcának munkájára koncentráljunk és utána pedig, hát ismeri, milyen gyakorlat következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Tegnap valóban nagyon érdekes és hasznos volt a parlamentben a megbeszélés a romák helyzetéről. Ez a ö, munkaterv ö, ö, része, ö, de hát így kicsit rövidebb lesz a prezentációm. Mégis sok mindenről kell, ö, sok mindenről kell beszélni, mint ahogy ö, mondta az elnök asszony. Ö, a, a munkai teremtés időszaka jött el, és ez a foglalkoztatás ügyben, ö, szociális ö, ügyekben, ez különösen fontos. A mai ülésen ö, szeretném aláhúzni, hogy eltökéltek vagyunk abban, ö, hogy az intézményeink együttműködjenek. Tudom, hogy más kérdéseket is meg kívánnak beszélni, nem csak a munkatervet. Tegnap tüntetés volt, és az emlékeztetett arra, hogy mi a kötelességünk elgondolkoztatott, ezért szeretném ezt is kommentálni, ha bár közleményt adtam ki ezzel kapcsolatban, nyilatkozatot adtam ki a tüntetéssel kapcsolatban tegnap. De ez is rámutat arra, hogy nyílt dialógust kell folytatni. Ez mutatja az európai szociális párbeszéd fontosságát, hiszen ez európai szociális modellnek ez is része. Kihívások várnak ránk, mégpedig kettő kettősek. Egyrészt rövid távú azonnali problémákkal kell foglalkozni és azokat megoldani, kilábalni a válságból, és a munkahely szerzés esélyeit javítani. Másrészt az hosszabb távon is kell gondolkozni, hosszabb távú kihívások is vannak, itt van az éghajlatváltozás, a globalizáció, az előregedés, ez mind tovább folytatódik, és strukturális változásokat fog hozni. Valami elkerülhetetlen, ezért reagálnunk kell, adaptálódnunk kell. Hogyha a folyamot, folyamatot szeretnénk irányítani, és nem csak ahhoz igazodni, akkor modernizálni kell a társadalmi biztosítási rendszerünket. Ezért új stratégiát dolgoztunk ki, az Európa 20-20-at. Ez a kerete a mi tevékenységünknek. A 2011-es munkaprogram elsősorban az Európa 2020 támogatását jelenti. Én a következő prioritásokat látom magam területén. Először is a növekedés egyben beilleszkedéssel társuljon. Vannak különösen sebezhető csoportok, ezért az Európa 20 20 külön célokat tűz ki számukra. Ezek között a foglalkoztatás egyik, az egyik legfontosabb, másrészt pedig a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harc. Ez történelmi áttörés van egy zászlóshajó kezdeményezés, amelyet szeptember 15-én fogadtak el a fiatalok oktatása és foglalkoztathatósága az egyik fő cél. Az év vége előtt be fogok egy új agendát mutatni ezzel kapcsolatban, amely a flex security-re és a munka képességekre eh, fog koncentrálni, illetve a zöld aspektusokat sem ignorálja európai platformot szeretnék bemutatni a szegénység ellen az év vége előtt. Jövőre folytatjuk az aktív beilleszkedési programot, és harcolunk a szegénység és társadalmi kirekesztés ellen. Tisztelt képviselők, jövő hónapban a bizottság bemutatja a költségvetés tervezéssel kapcsolatos első gondolatait. A több éves terv a jövő év második negyedében kerül bemutatásra. Célunk a az előttünk álló kihívásoknak megfelelni, és az Európa 2020-as programot teljesíteni, ennek a feltételeit biztosítani. Az Európai Szociális Alap a fő eszközünk, ez továbbra is a foglalkoztatás és társadalmi beilleszkedés kell szolgálja. De azt hiszem, hogy van lehetőség javítani. Meg kell bizonyosodni a felől, hogy az alap teljesen megfelel az Európa 2020 céljainak. Eredmény centrikusabbá kell tenni az eszközök felhasználását. Legyen látható ez az eszköz európai szinten. A jövő héten a plenáris üres terembe hívtak meg örömmel el is megyek. Ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatban szólni önökhöz már most, és elmondhatom, hogy én örülök, hogy elemzésünk, konklúzióink az Európai Szociális Alap feladatáról, költségvetéséről nagyon közel állnak egymáshoz. Az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételével kapcsolatban pedig a következőket mondanám 2009-ben kiterjesztettük a beavatkozás akció területét nőtt a kérelmek száma, ez jól mutatja, hogy milyen szükség van rá. Azt javaslom, hogy jövőre a válossággal kapcsolatos eszköz felhasználás terjesszük ki 2011 utára, 2013-ig. Fontos, hogy a mechanizmus hatékonyabb legyen, és gyorsabban elérjék az eszközök a címzetteket. A másik prioritás a demográfiai változások kezelése. Előregedés tapasztalata, és ennek sok kihatása van az egészségünkre, a munkaképességünkre, a nyugdíjrendszerre. A júliusban bemutatott ezzel kapcsolatos dokumentum az EU szinten foglalkozik az Európa a nyugdíjrendszerrel. A nyugdíjrendszer fenntartható és méltányos kell legyen. Ez politikai kérdés. Ennek a kívásnak meg kell felelni. Ez bonyolult kérdés. A nemzékek közti szolidaritás kérdését veti fel. Szeretném hallani a képviselők véleményét is ezzel kapcsolatban. A konzultációk lezárása után el kell gondolkoznunk a következő lépéseken. Szükség van egy fehér könyvre válaszolandó a kérdésekre, és konkrét javaslatokat fogalmazva meg. A második prioritás a dolgozók és polgárok jogai. A roma kisebbség kérdése továbbra is a tárca figyelmének középpontjában marad. Tegnap már válaszoltam kérdésekre, de szívesen ma is kitérek erre, hogyha a roma beérezkedéssel Európába ezzel kapcsolatban Kérdés van. Mielőtt befejezném, tisztelt képviselők, hadd mondjak néhány szót a jelenlegi szabályok áttekintéséről és megfelelő végrehajtásának áttekintéséről. Az egyik kulcsterület a munkajog. Biztos vagyok benne, hogy önöket is ez foglalkoztatja. Az első kérdés a munkaidő irányelv. A legutóbb a jelenlegi szabályozást nem sikerült megváltoztatni. Ez a bizottság számára nem fogadható el sem politikailag, sem jogilag. Ez a helyzet nem tartható. Barroso elnök kötelezettséget vállalt ezzel a ponttal kapcsolatban, és ebben mindenki támogatja. Új megközelítés szükséges a munkaidővel kapcsolatban Európában. Figyelembe kell venni új munka végzési modelleket, új fejleményeket, új kommunikációs eszközöket. Elővigyázatosnak kell lenni. Novemberben elkezdjük a második fázisát a konzultációnak a szociális partnerekkel. Bemutatunk egy jelentést arról, hogy hogyan hajtják végre az irányelvet és a munkai szolgáknak milyen kihatása van. Meg kell találni a módot arra, hogy tovább lépjünk. Én mindent meg fogok tenni, hogy új javaslat szülessen 2011 első felében. Olyan javaslat, amely elfogadható megoldás iránt mindenki számára szintén nehéz kérdés a dolgozó kiküldetése irányelv. Itt először is kérdés a végrehajtás. Másodszor a megfelelő arány megtalálása a dolgozói alapjogok és a belső piac alapvető jogai között. A bizottság ezen gondolkozik, és azon, hogy milyen formája legyen a javaslatnak. A az előkészítő munka megkezdődött. Be kívánunk vonni mindenkit, az Európai Parlamentet, az Európai Szociális Partnereket, mielőtt javaslatot fogalmaznánk meg. Erre nem lehet azonban számítani az utolsó negyedév előtt 2011-ben. Tisztelt képviselők, támogatom, hogy erős legyen a szociális dimenzió az európai politikában. Ezt tartom mindig is szem előtt a munkámban. Nem arról szól a munkánk, hogy abszolút gondolatokkal ö, végezzünk akrobata mutatványokat és közleményeket adjunk ö, ki. Meg kell felelni a ö, polgárok elvárásainak, azon polgárokainak, akik a válság hatásaitól szenvednek. A, ö, dolgozókat aggasztják a ö, munkakörülmények. Félnek attól, hogy munkanélkülvő válnak, ha még nem váltak azá. Fiatalok nem találnak ö, munkát. Nagyon rosszak a karrier ö, kilátásaik. Az idősek, a nyugdíj, korhatár körüliek szintén nagyon nehéz helyzetben vannak. Ö, biztos önöknek is ezek a prioritásai. Biztos vagyok benne, hogy együtt tudunk tovább lépni. Eh, szeretném hallani gondolataikat. Köszönöm szépen! Köszönöm, biztos úr. Nagy sikere volt, mert eh, attól függetlenül, hogy külön beszélgetéseket folytatott eh, itt a találkozó nyilvános része előtt, 16 kollega szeretne hozzászólni, úgyhogy olyan szabályokat alkalmazunk, hogy mindenki hozzászólhasson, de még Ezelőtt szeretném elmondani, hogy ami a zöld könyvet illeti a nyugdíjakról, tudja, hogy a mi bizottságunkban foglalkoztunk azzal, hogy képesek vagyunk-e arra, mint mások, és be tudjuk-e tartani a határidőt, amit ön szabott meg a nyilvános konzultáció számára. De mivel a parlamentről van szó, a parlament állásfoglalását a februári, 2011. februári plenárisunk után fogja megkapnia, úgyhogy remélem, hogy ezt ön a munkatervébe bele tudja venni a további munkálatok tervezésekor. Most pedig a koordinátoroknak szeretném megadni a szót három-három percre, majd pedig a többi hozzászóló. Őri úr, majd Szarkasz úr. Én nagy érdeklődéssel és nagy örömmel hallottam azt, hallgattam azt, amit biztos úr mondott, és ahogy látom, nagyjában a gondolkodása szinkronban van azzal, hogy mi itt a, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban foglalkozunk. Az első, én nem is szeretném külön kommentálni, azt gondolom, hogy elég világos és egyértelmű beszéd volt, amit hallottunk. Inkább kérdéseim lennének az egyik az valóban a nyugdíj menetrendre vonatkozik, tehát ha egy kicsit hallatnánk többet arról, hogy hogy képzeli a jövőjét ennek a, a dossziénak. Mi örülnénk neki, hogyha ki lehetne tolni egy kicsit a, a konzultációs határidőt. Itt eh, a különböző parlamenti csoportok nem csak eh, részt vesznek majd a jelentés, a saját kezdeményezésű jelentés megvalósításában, hanem rendezvényeket, meghallgatásokat, konferenciákat is terveznek, tehát adott esetben eh, ha erre van mód, akkor ez nyilván gazdagíthatná magát a, a folyamatot. Tegnap a roma kisebbség szóló vita kapcsán, amely egy hasznos vita volt, és kifejezetten örülök annak, hogy végre egy európai megoldás keresésének az irányába fordult a beszélgetés, és úgy látom, hogy ez megint csak egybevág a, mind a bizottság, mind a mi elképzelésünkkel, de ott is szóba hoztam, és mások is szóba hozták, hogy valahogy a nyomonkövetés, a monitorozásnak a technikáján, a 2020-as stratégia kapcsán is előkerült ez a, a jó kormányzással összefüggésben, hogy nem elég megfelelő bizonyos irányokban elkölteni a pénzeket hanem mhm. valamilyen módon arról is többet kellene tudnunk és az értékelésekben bevonni hogy milyen eredményeket érünk el az erőfesztéseinkkel és ez ügyben ugye elég szórnak a a tapasztalataink. Azt látom az önnek, örülök, ha is drukkolok, hogy sikerüljön olyan javaslattal előállni a munkaidő irányelvben, ami tényleg mindenkinek a, a, az igényeit kielégíti. Ha jól értem, akkor a, a, az elektromágneses sugárzásról szóló irányelv az még az idén várható, annak örülnék, hogyha ezt megerősíteni a, a biztos úr. Továbbá Ö, igen, tehát nagy, nagyjából a, a, a dátumok azok eléggé világosak. Körülbelül ez az, amit, a, a, amit fontosnak tartottam. Reméljük, hogy, hogy az együttműködés az továbbra is olyan sikeres lesz a, a bizottsággal és, és a biztos úrral, mint ahogy eddig volt. Merci. Köszönöm. Szárkász úrnak, majd Árkin asszonynak adom meg a szót. Csak annyit szeretnék mondani a biztos úrnak, hogy a koordinátorok megvitatták a konzultációs tervet a nyugdíj zöld könyvvel kapcsolatosan. Nem kérjük, hogy a konzultációt meghosszabbítsa, csak arról tájékoztatjuk a bizottságot, hogy nekünk időre van szükségünk, és a parlamenti idő az nem esik talán egybe a nyilvános konzultációval, de gondolom, hogy a biztos úr ezt megérti. Szárkasz úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönjük szépen, biztos úr. Megpróbálok három percben három gondolatot elmondani. Először is úgy tűnik, hogy rendkívül hasznos az a munka, amit eh, végzünk és eh, végeztünk. Ezek aktuális kérdésekre vonatkoznak, olyanokra, amelyek miatt az európai polgárok eh, valóban, amelyek érinti, érintik az európai polgárokat, és az utca emberének a hangja nagyon fontos, hogy megjelenjen a parlamenten belül, és hiszen mi őket képviseljük. Remélem, hogy ezek az ügyek előre haladnak, és hogy a bizottság láthatóvá válik az európai polgárok számára. Olyan témákról van itt szó, mint a romák kérdése. Remélem, és az az érzésem, hogy a kollégiumnak is hasonló szándékai vannak, mint a polgároknak a szándékai. A második gondolat, a jogszabályi alkotási program, amelyet hallottunk, véleményem szerint megfelelő, és a munkaidő irányelvvel kapcsolatban most nem szeretnék hozzászólni, de azt elismételném, hogy a parlament mindig is nyitott volt, és megpróbált utat és módot találni, hogy ezt a blokádot feltörje. És valóban az egyes tagállamoknak a problémái, pro, problémája, hogy ezeket az, ebben a szektorban lévő helyzeteket megoldja, de a parlamentünk mindig is azt az álláspontot képviselte, hogy nem kritériumokról van csak szó, a flexi security-ről van szó. Igen, a flexi security-t szeretnénk, akarjuk, de biztonsággal együtt, munkahely biztonsággal együtt, tisztelt biztos úr. Mert mert hogyha ettől eltekintünk, akkor nem igazán tudnak olyan javaslatot tenni, ahol teljes mértékben flexibilis lenne a munkahely, anélkül, hogy a biztonságra gondolnánk. Tehát egy egyensúlyt kell találni a munkahelyek eh, esetében a biztonság eh, és a rugalmasság között. És a harmadik gondolatom, ez érdekel a legjobban, eh, olyan vitát nyitott meg, amely az önterületére tartozó dolgokról szól, viszont a probléma nem önnel van, vagy nem az ön munkájával van, nem is, csak a, nem is a biztosokkal van a probléma, hanem az a probléma, hogy, az, hogy Európa olyan, ha, ahogy Európa döntéseket hoz, az úgy, az úgy történik, hogy ugye sok, a tanács is be van vonva, és, és emiatt egyre inkább Európa háttérbe szorul, és úgy érezzük, hogy államok közötti megbeszélések, megegyezések vannak. Rompoly úr is azt mondta, hogy nem igazán veszünk részt ebben a, ebben a vidában az ECOFIN-nak, mert fontosabb az álláspontja, mint az ECOSZoknak. Tehát e, e, igen, ezzel van problémám, hogy egyensúlytalanság van a döntéshozatalban, és az emberek, az utca embere már sajnos e, ki van zárva. Tehát biztos úr, ez a szociális dimenzió, a szerződés 9. cikkét nem használhatnánk ki arra, hogy ezt a dimenziót aláhúzzuk? Ezt esetleg a kollégáinak elmondhatná, vagy akár a tanácsnak is üzenem ezt. Köszönöm szépen! ez tehát a tanácsnak is fontos kellene, hogy legyen, nem csak a bizottságnak. A horizontálisan is kell gondolkodni. Madame Lambert. Köszönöm. Arkin. Arkin asszony. Köszönöm, köszönöm, biztos úr. Én is örülök annak, amit elmondott. Tegnap, ma szólt az európai állampolgárok elvárásaitól. Egyetétek, de van itt egy veszély, csak azt ígérjük meg, amit teljesíteni tudunk. Ez döntő, amikor az euróról van szó. A kapcsolat a realitásokkal, mert a realitások az emberek mindennapi élete azt jelenti, hogy az, úgy tekintenek a politikusra, politikusokra, hogy azt várják, hogy a mindennapi életükön segítsenek. Megnéztem, vagyis meghallgattam az ön munkatervét, 2020 a stratégia és az átláthatóság, a láthatóság biztosítása. Amikor Írországban az EU-val kapcsolatos szavazás volt, akkor sokan táblákat tartottak fel, jobs, jobs, jobs, tehát munkahelyet, munkahelyet, munkahelyet, és most ma mi van ezekkel a munkahelyekkel? Az állampolgároknak tudniuk kell, hogy hogyan is történik az a munka, amit folyik, hogyan sikerül nekik munkahelyet teremteni, ez döntő ami pedig a globalizációs alkalmazkodási alapot illeti, 2013-ig tervezték ezt meg, sőt, már a 2013 utáni időszakra is tekintünk. Tudni kell mindig, hogy mi történik, és a következtetéseket levonjuk, a tanulságokat. Ön a demográfiai változásokról beszélt, és a hosszú távú gondoskodásról jó lenne, hogyha ezt egy kicsit jobban kifejtené, erről is beszélne. Azután a meglévő joganyagok, valamint a megvalósítás és a nyomonkövetés, ez az emberek életét befolyásolja, ez fontos. Szarkasz úr beszélt arról, hogy ön beszélt arról, hogy az alapvető jogok és a belső piac alapvető szabadság jogairól van szó, azután a 9-es cikkről, a munkavállalók nem tudják összekapcsolni ezt, vagyis a belső piac alapvető jogaival nem tudnak annyira mit kezdeni, viszont a munkavállalók alapvető jogaival igen. Végső megjegyzésem, egyetértek azzal, amit mondott a romákról, mert végső soron, amikor az ő jogaikat védjük, akkor mindenki jogát védjük. Amit ön elmondott ma, ez nagyra törő, és nagy mértékben fedi mindazt, amit mi végzünk, és amit mi szeretnénk. Úgyhogy várjuk a további munkát. Elnök Lambert asszony, majd Timmer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük a prezentációt biztos úrnak. El kell, hogy ismerjem, hogy csodálom azt az optimizmust, Eh, amely, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy a, a munkaidővel kapcsolatban megoldást fogunk tudni találni, és hogy a alacsony szénkibocsátású gazdaságnak is megvannak a, az esélyei. Természetesen fontos az új munkahelyek eh, teremtése ezen a két területen, mint ahogy azt elmondta. Ami a munkaidő részét illeti, említette azt a kérdést, hogy különböző típusú eh, munkák jelennek meg és egy aggodalomra ad okot az a jelenség, hogy számos ö, olyan terület van, amely nincs igazán lefedve, tehát hogy például az emberek otthonról dolgoznak, vagy hogy bármikor elérhetőek kell, hogy legyenek a munkaadójuk számára az új technológiák miatt. Ezeket is valahogy figyelembe kellene venni. Egy konkrét kérdés az egyik tagunk részéről, aki most nem tud itt lenni. A, az apasági szabadságról. Tudjuk, hogy az ezzel kapcsolatos direktíváról is már beszéltünk, és nyilván a, a különbség van az anyaság és az apasági szabadság között. Csak szeretnénk hallani az abbéli elkötelezettségét, hogy a bizottság 2011-ben konkrét javaslatot fog-e tenni az apasági szabadságra vonatkozóan. Ez az, amiről most folynak a viták, és természetesen az anyasági szabadságról is. Az is érdekelne, hogy hol látja azt, az, azt hogy a szakpolitikák hogyan illenek bele az, Euró- az Európa 2020-as stratégiájába. A, és ugye a szegénység elleni programunk, az szegénység elleni szándékok, az, az a diszkrimináció ellenességi programok hogyan illenek össze? Vannak másfajta jogszabályok is természetesen, amik a munkaerőpiacra vonatkoznak, de, de a munkaerőpiac és az antidiszkrimináció összefüggése is érdekelne bennünket. a szociális politikai tervek között szerepelnek az ajánlások, az aktív bevonása. Fontos, sokat beszéltünk a minőségi közszolgáltatásokról is. A kérdés az, hogy ön, mint biztos, hogyan érez a tekintetben, hogy a bizottsággal együtt dolgozik, más, a bizottságon belül más főigazgatóságokkal is együtt dolgozik, ugye annak érdekében, hogy minőségi közszolgáltatásokat tudjunk eh, biztosítani, ami fontos a hatékony szociális kohézió szempontjából. Cimer asszony. Majd pedig a biztos úr válaszolni fog az első öt kérdésre. Köszönöm. Rögtön Ogin Lambert eh, megjegyzéséhez csatlakoznék. Az optimizmussal kapcsolatban, eh, tisztelt biztos úr, mi szerint egy újabb javaslatot kívánnak beterjesztetni a munkaidő szabályozással kapcsolatban. Ez engem is meglepett ha jól értettem, itt elsősorban Barózó úr intervenciója miatt van ez, és ő azt gondolja, hogy ugye módos, hogy változnak az idők, és ezért a munkaidő irányelvet ehhez hozzá kell igazítani. Ebben igazat adok neki akkor, hogyha jó irányba megy ez a munkahelyi produktivitás irányába, illetve akkor, hogyha a munkaidő, a maximális munkaidőt csökkentenék. Hogyha ez így van, akkor rendben van. Mindenképpen eh, kíváncsian várom a javaslatukat, de attól tartok, hogy pont az ellentétes irányba fog menni a javaslat. Három további dolgot szeretnék említeni. Egyrészt az alapjogi kartáról eh, van szó. Úgy gondolom, hogy önfelelős többek között azért is, hogy ez, ezzel a kérdéssel foglalkozzon, hiszen nagyon sok szociális alapjog tartozik ebbe bele, néhány tagállamok pedig bizonyos cikkeket még máig sem ratifikáltak. Tehát az érdekelne, hogy ön más biztosokkal együtt mennyire tud aktív lenni annak érdekében, hogy ezt tovább tematizálja, és hozzájáruljon ahhoz, hogy előre jussunk ezen a területen. Másodszor. Az a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni e, európai platformokat e, szeretnék majd bemutatni még idén. A kérdésem az, hogy e, hogyan, milyen fajta follow-up folyamata lesz ennek, milyen kampány lesz azért, hogy a, társadal, a társadalmon belül elfogadják ezt a célt. És, és vajon meg lesznek-e a megfelelő eszközeink? Az Európai Uniónak a megfelelő eszközei a bizottsággal együtt, hogy az, hogy az alapvető e, e, jogokat valóban megvalósítsák az egyes tagállamokban. Különösen itt ugye most arra gondolok, hogy problémákat látunk az, az energiaügyi biztos együttműködésében, amikor arról van szó, hogy csökkentsék a széndiokszid kibocsátást, e, lakások, házak energia szempontú felújítása. Ugyanakkor sok esetben ugye ezzel kapcsolatban azt látjuk, hogy növekednek a bérleti díjak, és az emberekre hárítják ezeket a díjakat. Sok esetben kiutasítják az embereket a lakásukból, lekapcsolják az áramot, lekapcsolják az egyéb szolgáltatásokat. Ez ma gyakorlat. És ezért Érdekel egy, az is, hogy az egyes biztosok hogyan dolgoznak együtt ilyen szempontból. És ezt szeretném hallani önöktől. Illetve az alapjogokra vonatkozó. Elvették a mikrofon. Monsieur le commissaire. Biztos úr, a válaszra megadom a szót, és még tíz kérdés vár önre. Köszönöm szépen válaszolhatok a legtöbb kérdésre. Kezdeném a, a nyugdíj konzultációra vonatkozó időtervvel. Nem szeretném a hivatalos dátumot november 15-ét kitolni. Garantálom, hogy a parlament véleményét figyelembe vesszük. Hogyha nem húzódik ez tovább jövőre, mint ahogy azt az elnök asszony már elmondta, akkor garantálhatjuk, hogy a parlament által adott input tehát figyelembe tudjuk venni, akkor, amikor a follow-up előkészítését megkezdjük, amely, mint említettem, egy fehér könyv formájában fog testet ölteni, valószínűleg a második negyed évben kezdődik ez meg, és el, el tudunk kezdeni dolgozni azon a, ezen a függőben lévő megegyezésen, és biztos, hogy a parlamenti inputokat figyelembe tudjuk venni, de a hivatalos határidőnek nem szabad változnia, mert minden más egyéb érintett szem, személye, szakértő, lobbycsoport ugye, küld nekünk véleményeket, és ezeknek a beérkezési határideje 15-e azért, hogy kezelhető legyen mindez. És a tekintetben szeretném felhívni a figyelmet a október 29-i konferenciára, amelyet a bizottság szervez a zöld könyv témájában, és várjuk természetesen az itteni raportőröket is. Biztos vagyok benne, hogy gyümölcsöző párbeszédre fog sor kerülni. Nem emeltem ki külön, de most akkor ezt megteszem. A munkahelyi biztonság és egészség témáját a, az MRO, MRI témáját is. A bizonyára ez érdekes a parlament számára és, és mások számára is. Meg tudom erősíteni azt, hogy a jogszabály jogszabály jogszabálytervezetet, illetve a elvonkozó javaslatot az értékelés után meg fogjuk tenni. és az eljárás ezek után meglehetősen szinte dinamikus lesz, ezt majd követi a, a A, a muscular skeleton disorders, tehát az izommal és a, a test, tehát a vázzal kapcsolatos rendellenességekre vonatkozó javaslat. És egyébként figyelembe, vagy hát ha meghallgatjuk az összes véleményt, és figyelme fogjuk venni az összes lehetőséget, amelyet az EU játszhat ezen a területen. Néhány további ügy, vagy ez a gondolat, amelyet hallottunk, a foglalkoztatási politikától a flex security szerepéig. Ezen a területen a jövőben szeretnénk a vitát jelentősen befolyásolni és alakítani. Nem szeretném ennek a tartalmát előre megítélni. Az a célunk, hogy új megközelítésben tárgyaljuk a flex security-t, és a mobilitást is, amely már a, fiat, a mozgásban a fiatalokkal kapcsolatban, tehát ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban megkezdődött. Lehet, hogy egy kicsit ez egy differenciáltabb, érzékenyebb megközelítés lesz. Különösen, ha például figyelembe vesszük a a munkával eltöltött idő, illetve évek számát. Amikor a mobilitásról beszélünk, akkor kiemeljük, hogy ez elsősorban a fiatalokra érvényes, és nem feltétlenül a, a más eh, korcsoportokra, de amikor a flexibilitásról van szó, akkor világos, hogy ez kevéssé érvényes a fiatal dolgozókra, hanem itt sokkal inkább arra van szó, hogy a Flex Security ö, ö, által adott lehetőségeket kihasználják a változások kezelésére. Tehát megpróbáljuk ezt a koncepciót majd úgy kialakítani, ahogy azt a, az idők változása szükségesé teszi, mert azért az idők változtak, és mm, számos ezzel kapcsolatos kezdeményezés is érinteni fogja ennek a koncepciónak a tartalmát. A kezdeményezésünk sikere, többek között a 2020-as célok sikere a kormányzáson függ. Ez pedig olyan terület, amely, amely ter, amelyen nagyon sok folyamatban lévő munka van a belga elnökséggel. Itt a, a monitoring, tehát a, a, a folyam, a folyamat előre haladásának a ellenőrzését kell kidolgoznunk ezen még sokat kell dolgozni, ez nincs teljesen lezárva. És azon dolgozunk, hogy a megfelelő jogokat megadjuk azoknak, akik valóban kompetensek a foglalkoztatási és szociális politikák kidolgozásában. Természetesen konzultáns próbálok maradni, de és hát nyilván megpróbáljuk teljesíteni az ígéreteinket. De azért optimista vagyok néhány területet illetően, például a munkaidővel kapcsolatosan. A szociális partnerekkel való konzultáció első köre után azt tudom mondani, hogy valóban nem minden egyes megbeszélés bátorító, de ugyanakkor azt is látjuk, és ezt el kell mondani, hogy amikor például találkoztam az Egyesült Királyság kormány képviselőivel, akkor ők nyitottak voltak az új megközelítéshez, és, és készek voltak arra, hogy részt vegyenek e-, ebben a munkában. Úgyhogy ezért vannak, vannak lehetőségek az új megoldások előtt és az új megközelítések előtt. Persze ez nem történhet meg anélkül, hogy ezért legalább egy kicsit optimisták legyünk. de valóban a szociális partnereknek helyet kell hagyni, hogy saját maguk álljanak elő javaslatokkal, mondják el, hogy mire van szükségük. És személyesen azt is várom, hogy újfajta dinamizmus fog megjelenni ezen a területen a, a gazdasági és szociális kontextus elemzése után és miatt. Mindez új dimenziót fog adni a vitáinknak, és új lépések következnek ezután. A kikutatási irányelvvel kapcsolatban hmm, dolgozunk még a javaslaton tartalmazni eh, fogja a szociális jogra vonatkozó utalást. Mindenképpen ez egy, ez egy, eh, ez egy ilyen jog. Nem hiszem, hogy, hogy ezt kihúznánk eh, az anyagból. Valóban arról van szó, hogy egyensúlyba kell hozni a különböző aspektusokat. A célunk természetesen az, hogy az irányelvet jobban működővé tegyük, és hogy ne merüljenek föl újabb problémák, ellentmondások. Az energiahatékonyság projektek példáját említettük. Itt más biztosokkal együtt tudunk dolgozni, többek között Öttingerrel, valóban voltak ezzel kapcsolatban megbeszélések, azonban még nem jártunk tök teljesen, utána, hogy még mi mást tehetünk. Ennek a relevanciája is egyébként változik tagállamról tagállamra, ezt ki kell emelni. Vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon sok munkát végeznek az energiahatékonysági projektekben. Hmm, azon vagyunk, hogy a háztartásoknak az energiaköltségei csökkenjenek. Ezt ezzel még, ezzel még dolgozunk, és utána pontosítjuk azt, hogy a napi rendünkben, vagy hát a, a, a programunkban ez hogyan legyen. A Reding asszonynak a, a feladata az anyasági ö, ö, szabadság, de ennyit szeretem elmondani, köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor a többi hozzászóló két részletben következik. Kérem, hogy egy perc lenne maximum. Másfél perc, helyesbitek. Bak úr, Doza úr. Bak úr először. Ja, fil, fil, fil Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony, és biztos úr. Először is Köszönöm szépen az elismerő szavakat, a, azokat, amelyeket a szociális dimenzióval és az Európa szociális eh, részével kapcsolatosan mondott. Egy dolgot szeretnék említeni, amely az egyik prioritással kapcsolatos, a bevonó növekedés. Véleményem szerint ennek a biztos munkahelyekhez van köze, és az oires kapcsolatos nehézségekre szeretnék rámutatni. Az OIRES 93-ban lett alapítva a bizottság által, annak érdekében, hogy a határon átnyúló mobilitást erősítsen. Nagyon fontos ez az eszköz Európán belül. Mint tudják, a tanácsadás és a munkaerő közvetítés társadalombiztosítás területén nagyon fontos munkát és feladatokat végez. A tanácsadók munkáját viszont sajnos a, a megfelelő direktíva szabályai csökkentik, és nem tudom, hogy ezzel egyetérte biztos úr. Ezen kívül aggodalomra adó helyzeteket alakít ki szeretném, hogy továbbra is támogatná a mi céljainkat. Továbbá üdvözlöm a munkaerő és a kihúzatás irányelve kapcsolatos megjegyzéseit. Azt gondolom, hogy a szociális partnerekkel való egyeztetés és ezzel kapcsolatos tanulmány sok, sok fontos új információt fog hozni. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Biztos úr, hogy eljött hozzánk. Két gyors megjegyzés. Sokat beszélnek a bizottságban, és máshol is arról, hogy a kötvénypiac hangulatát figyelembe kell venni, de azoknak a hangulatát is figyelembe kell venni, akik tegnap Brüsszelben, Brüsszelen keresztül vonultak, és több millió ember hangulatát képviselték. azt mondták ír szakszervezetes körökben, hogy az Európai Uniós hangulat keserűvé vált. És ez már jó, ez most már jóval a Lisszaboni szerződés elfogadása után vagyunk. Tehát úgy tűnik, hogy sajnos ez az alaphangulat. Ezért meg kell kérdeznem önt, hogy milyen inputja van az ön főigazgatóságnak az, a gazdasági kormányzásra vonatkozóan. Nem látom semmilyen jelét annak, hogy a tegnapi javaslatok között lenne bármilyen fajta szociális megfontolás, amelyet figyelembe vettek volna azokban a javaslatokban. Második gondolat, általános szociális szolgáltatások, közszolgáltatások, én ennek vagyok az előadója, mint bizonyára tudja. Úgy tűnik, hogy van számos olyan dolog, amit itt, azért el, itt el kell végezni, hogy garantáljuk azt, ami sok ember szerint a szociális Európa magját képezi. És én itt egy munkacsoport, egy több szektort átfogó, több érintettet bevonó task force-ról beszélek, amelyet a bizottság vezetne, különösen az önfőigazgatósága, és amelynek az lenne a feladata, hogy az ezen a területen szükséges változtatásokat megtegye. Számos jelentés van, amely arról beszél, hogy mit kell tenni, de nincs semmilyen konkrét lépés. Ezt szeretném mondani. Köszönöm szépen, Dorozó Szany, utána Morán Szany. Linna Szany. Igen, köszönöm szépen. A, örök végrehajtásról volt szó a kiküldetés irányával kapcsolatban Szeretném, hogyha erről részletesebben szólna. A demográfiai változtatással kapcsolatban is fontos lenne további terveket szőni a ö, parlamenten keresztül ö, ment már néhány ezzel kapcsolatos ö, dokumentum. Ö, közelebb ö, vagyunk-e ahhoz, hogy ö, a ö, zöld ö, könyv megszülessék? Jó lenne ö, tudni, hogy a ö, kötelező ö, nyugdíj ö, korhatár ö, visszavonulási korhatár ö, hogyan áll. Más a nyugdíjkorhatár természetesen, ezt is meg kellene vizsgálni, hiszen az idősek szeretnének tovább dolgozni azért, hogy a nyugdíj alapba tovább tudjanak befizetni. Most még rátérnék a munkaidő irányelvre, úgy látom, hogy optimista, remélem, hogy sikerül megoldást találni az elektromágneses mezőkre is szó esett tegnap. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy velünk van nem munka ülésen. Három kérdést szeretnék feltenni. Az első új fejlesztési Európai Fejlesztés Alapról beszélt, a jelenlegi rendszer is bonyolult, hogyan lehet racionalizálni, hogyan lehet átláthatóbb és jobban felhasználható. Sok szabály létezik, sok eszköz, de amikor ezeket fel kell használni, akkor többé, kevésbé, inkább többé el vannak veszve a partnereink. Hogyan lehet hatékonyabban fellépni? Eme eszközök felhasználása átláthatóbbá kell legyen. Hárkin asszony szavaihoz csatlakoznék ezzel, hogyan lehet ez átlátható a polgárok számára, hogy Európa közeledjék a lakosaihoz. Harmadik kérdés, milyen új ö, stratégia ö, van az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap kapcsolatban milyen jövőt szánnak neki a munkacsoport, mit javasol. Szívesen részt vennénk a munkába, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap felhasználását hozzáigazítsuk a szükségletekhez. Köszönöm szépen. Türinan asszony, és utána a biztos úr kap szót. Thank you. Köszönöm szépen. Folytatnám azt, amit Derussa úr elkezdett és véleményem szerint ez nagyon fontos, ha a fő prioritása a munkai teremtés, és az, hogy az inkluzív növekedést erős, biztosítsa, hogyha ezt sikerre akarjuk vinni, akkor sokkal fontos, so, fontos sokkal jobban kell kezelni a gazdasági és a foglalkoztatási szakpolitikák közötti összefüggést. Úgyhogy emiatt tegnap ö, meglepődtem, hogy nem utaltak a foglalkoztatásra, hanem még mindig csak nagyon szűken értelmezzük a gazdasági fejlődést, magát a gazdasági növekedést. Mit gondol erről, mint felelős biztos, és hogyan biztosítja azt, hogy a foglalkoztatást alapelemévé tesszük a gazdasági gondolkozásunknak. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a munka nélkülieknek segítsünk. A második pont a szociális dömping és a, a munka minősége, a, a kiküldetés irányába, tehát sok problémát átfog. De nem tudom, hogy tudna esetleg az ezzel kapcsolatos problémákról tovább beszélni, vagy többet elmondani. Illetve tágabb keretre van szükségünk ahhoz, hogy az, e- a munka, hogy Európában a munka minőségét biztosítsuk, és hogy a szociális dömping ellen tegyünk. Tehát e, a mi bizottságunk és ön 2011-et tekinthetnénk annak az évnek, amikor elkezdjük ezen a való közös munkát. Harmadik, az EU 2020-as zászlós hajói, ugye Youth on the Move, az egyik ilyen kezdeményezés. Befejezem. Csak az a kérdés, hogy ez hogyan jelenik meg? Látjuk, hogy ez zászlós hajó, de nem látom a programban. Köszönöm. Economic governance. A ö, irányítással kapcsolatban, nos, ez kulcskérdés nem csak az én tárcámnál, hanem az egész bizottság számára. Mert egy olyan szakaszban tartottunk amikor az EMU jövője volt kérdéses, az euró jövője volt kérdéses, és el kellett kezdeni dolgozni, lerakni az alaplait az Európai és Monetáris Uniónak. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak magának az alapjait kellett megerősíteni. Ez a munka halad. Tettünk lépéseket a közleményekkel, most már három ilyen született összesen, nem mint mondtam, ez folytatódik előre léptünk, és próbáljuk az egyensúly hiányokat feltérképezni, amely az euró instabilitását és az Európai Unió instabilitását okozhatja politikai és gazdasági értelemben előre léptünk, sokkal világosabban látjuk az egyensúly hiányokat, nem csak a deficitet, hanem a, az adósságokat is és foglalkozunk nem csak ex post, hanem ex ante, nem csak utólag, hanem előleg is, előre is ezekkel a kérdésekkel. Ez nem az össz, amire képesek vagyunk, és amit meg kell tennünk amikor részt veszek a vitákban a makroökonómiai irányításról, szabályozásról, akkor mindig megpróbálom elmagyarázni, hogy, ez, hogy milyen fontos a munkanélküliséget is bevenni a nagy egyensúly hiányok kérdésébe. Ezért Oszlóba elmentem két hete, együttes üléskartot az IMF és az ILO. Az oszlói ülésen, ami hát precedens nélküli, ilyen nem volt korábban, született egy dokumentum, nem, háborúról nem beszélt, tehát nem is mondom, hogy másik világháború után alakult a szervezet. Nos, ez történelmi ülés volt, Dominis Toszkán vezette, és Szamávia úr az iló vezetője. Csodálkoztam hazatérés után, hogy az ex finn beli kollégák erről nem voltak teljesen informálva. A munkaerőpiac egyrészt a teljes foglalkoztatás célja a méltányos munka, a szociális beilleszkedés, és másrészt a makroökonomiai stabilitás beszélő viszonyba kell legyenek, jobban meg kell értsék egymást. A munka halad, közel sem lehetetlen teljesíteni azt hiszem, hogy komoly kötelezettségvállalás van a 20-20-as célokkal kapcsolatban szeretnénk elérni a 75%-os foglalkoztatást. Ez nem csak a munkaerőpiacokról szól, hanem a makroökonomiai feltételekről, körülményekről, és számítok ebben az elvendő vitában az önök inputjára. Ami az alapokat illeti, amikor azt mondtam, hogy új EGF, e új európai globalizációs alkalmazkodás alap szükséges, akkor a következőre gondoltam. Néha a sajtó nagyon hasznosan mondja, rámutasson a hiányokra. Nem csak az újságot olvasom, hanem találkoztam nemrég Strasbourgban Paltász úrral, aki a parlamentben előadója volt a globalizációs alapnak, és nagyon érdekesnek bizonyult a jelentése, hogyha néhány év után le is cseng a válság jobb, ha megmarad az 500-as küszöbb, amikor hosszú távra meghatározzuk a jogosultságot. Hogyha sikerül is dinamikus a munkahelyet teremteni, a munkahely vesztésekre is kell gondolni, hogyha relokáció van a kereskedelmi megállapodások káros hatására gondolni kell. Fel kell tartani ezt a ö, kapacitást az európai globalizációs alappal, ö, azért, mert egyes országokban szükséges a költségvetési stabilizáció hatékony eszközre van ö, szükségünk, ö, amely talán gyorsabb mozgásra képes, mint korábban. Ennek hozzáadott értéke van az Európai Unióban. Ezért dolgozunk ezen, időnk még van. Ö, köszönöm szépen az önök hozzájárulását a munkához. a különböző iránymutatásoknak a meg a végrehajtása. Egyet értettünk abban, hogy ki kell adni írásos végrehajtási útmutatót ezzel kapcsolatban. Ami a hosszú távú gondoskodást illeti, itt egyfajta etikai kódex szükséges. A jövőre foglalkozni a demográfiával. Azt hiszem, hogy ez egyre erősebb tevékenység lesz a bizottságnál. Szeretném erősíteni jó magam is ezt nagy örömmel tapasztalom, hogy a magyar és lengyel eljövendő elnökség szintén a prioritások közé emelni kívánja a demográfiát. Ennek sok oka van, nem szeretném ezt most elmagyarázni, hogy miért kell többet foglalkozni a demográfiával, de nyilvánvalóan ez összefügg a nyugdíjrendszerekkel, az öregedéssel, az előregedéssel, a családpolitikával, az egészségügyi kérdésekkel, hosszú távú gondoskodással. És ö, azzal, hogy ö, a ö, ö, nyugdíjhoz ö, valló jogot hogyan lehet ö, megszerezni és megerősíteni. A ö, munkahely ö, teremtésnek is ez ö, területe. A demográfia tehát olyan terület, amelyről nem csak ki fog derülni, hogy stratégiai. A fehér könyv jegyében, hogyha ez a döntés szülelik, születik, akkor a nyugdíjba vonalási életkort, tudom, hogy ez nagyon érdekes dolog, és szeretnék már az emberek tudni, hogy a bizottság már döntötte a nyugdíjba vonulási életkorról. Nem, még ilyen döntés nem volt, de mindig meg kell különböztetni a, a, az, hogy mit tesz lehetővé a jogszabály, és mi az effektív nyugdíjba vonalási életkor. Hogyha a korai nyugdíj itt igénybe veszik, akkor tudjuk, hogy milyen nyomás nehezedik a hatóságokra, ismerjük a mostani franciaországi eseményeket, de egyforma, egységes javaslatot nem fogunk tenni, hiszen ez mindig függ a demográfiától, a munkaerőpiaci mintáktól. Úgyhogy a bizottságban senki soha nem gondolt arra, hogy egységes megoldás legyen a nyugdíjba vonulási életkorra vonatkozóan, vagy pedig a nyugdíj struktúrák felállítására nézve. Jöhetnek a további kérdések. Köszönöm, biztos úr, a megértés. Grüni asszony, majd Tomás Mann úr. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, két kérdésem van mindig azt olvassuk, hogy a szegénység összefügg a az Európai Szociális Alap felhasználásával szeretnénk tudni, hogy a bizottság hogy szeretné felhasználni az alapot azért, hogy a szegénység ellen harcoljon. Második kérdés, ön sokat beszél a munkaerőteremtésről, munkahely megtalálásáról, de van egy másik döntő kérdés, hogy lehet megtartani egy munkahelyet. Szeretném hallani, mit gondol arról, jogi lehetőség, vagy jogi kezdeményezést kellene hozni a munkahelyi biztonsággal kapcsolatosan. Beszéljünk az időskorúakról, a fogyatékkal élőkről, jó lenne, hogyha ők is találnának munkát. A bizottság foglalkozik egy anyaggal a csont és izom rendellenességek kapcsolatosan. De ott van a munkahelyi stressz, nagyon sokszor nehéz konkrét válaszokat találni ezekre a problémákra. Szeretném hallani a véleményét erről. Köszönöm. Tomás Manur, majd Gönc asszony. Köszönöm szépen. Biztos úr beszélt arról, hogy a szociális párbeszéd képviselőit képviselővel találkozott, és azt helyesnek tartom. Kér, kérdezem azt, hogy, hogy mm, foglalkozik azzal, hogy milyen negatív hatások történnek, hogy például tegnap ugye a bányászok és azt mondták, hogy a 2018-as intervenciót az 2014-ig kellene megtenni, mert nem érkeznek meg az, a pénzek, az embereknek, a bányászoknak esélyük sincsen hogy túl legyenek úgymond, ezt a verseny jogi biztosnak átengedi, vagy, vagy esetleg közösen kívánják megoldani ezt? Második kérdés a demográfiai változással kapcsolatosan. Azt mondta, hogy mennyire, elmondta, hogy mennyire fontos, hogy generációk között gondolkodjunk. A zöld könyv prezentációja esetében Rén biztossal együtt, és Bánék biztossal együtt lépett fel, és elmondták, hogy ez egy közös ügye a bizottságnak, hogy ezt a, a gondolkozásmódot a fiatalok szempontjából közelítsék meg, és, és mondják el, hogy mi áll mögötte. Nem szeretnénk a generációk közötti harcot. Örülök annak, és ezzel zárom a mondatnomat, hogy, hogy a előbb elfogadott jelentésben vannak utalások, illetve ajánlások a generációk közötti egyenlőségre vonatkozóan. A bizottság is ugye ezzel kapcsolatban tett lépéseket, úgyhogy köszönöm szépen. Madame Ginga Kunz. Gönc asszony. Én is szeretném biztosítani biztos urat arról, hogy támogatjuk abban a munkájában, hogy a szociális szempontok megjelenjenek a gazdasági kormányzáshoz szóló döntésekben látszik, tudjuk, hogy ez nagyon nehéz és nagyon kevéssé integrált, és hiába osztozunk mi itt abban az aggodalomban, hogy a gazdasági helyzet javulása az munkahelyteremtés nélkül fog történni, láthatóan ezt nem mindenki osztja. És ezért nagyon fontos az, amit szintén említett, és többen utaltak is rá, a, hogy a szociális párbeszéd elkerülhetetlen, és különösen most, amikor a gazdasági válságból való kivezetés, kivezető utak pont ezt a veszélyt rejtik, hogy kimaradnak a szociális szempontok, hogy ez a konzultáció az eddigieknél is szorosabb legyen, és hadd mondjam ehhez azt, hogy ez fontos európai szinten, de örülnék, hogyha biztos úr azt is figyelemmel kísérné, hogy tagállami szinten is megtörténik-e ugyanez. Azt látjuk, hogy sok helyen inkább lazulnak ennek a keretei, mint szorosabbá válna ez a párbeszéd a szociális partnerekkel. Még egyetlen dolgot szeretnék említeni, ez pedig a tegnapi roma megbeszélés utánkövetése nagyon rövid idő volt nyilván fogunk még erről beszélni hogy túl azon hogy kellenek indikátorok monitorozás el kell juttatnunk forrásokat a leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez vagy mikrotérségekhez mert koncentrálódik a, a szegénység kistelepüléseken mikrotérségekben tudjuk hogy itt nincs saját erő nincs humán erőforrás és nagyon sokszor a fő probléma az hogy a projektek lezárultával nem mennek tovább a pozitv kezdeményezések tehát át kell strukturálnunk a támogatási formákat ahhoz hogy valóban sikeresek legyenek. köszönöm szépen! Monsieur Clark, puis Madame úr és Plum asszony. Köszönöm szépen. Visszatérek arra a témára, amely a kis és középvállalatokat érinti. Tudjuk, hogy eh, a KKV-k foglalkoztatják az emberek 50%-át. Most, hogy eh, visszatért eh, ezekre a témákra, szeretnénk némi konkrétumot látni. Ma reggel elfog, elfogadtuk azt, hogy az IGF keretén belül bizonyos költéseket megtegyenek. Ez rendben van. Viszont az 500, 500-as küszöböt nem éri el a jelenlegi indikátor, és ezért a, a nagyon, nagyon sok munkás és a munkásnak a családja nem, nincs, nem, nem kapja meg a megfelelő körülményeket, és ez diszkrimináció. A legutóbbi plenáris ülésen Barroso elnök úr maga mondta azt, hogy rendkívül sok KKV küzd az adminisztrációs terhekkel, és most egy, elfogadtunk a, a Borrell jelentést, ami a KKV-knak ezt a fajta terét csökkenti. És a 20-as pontosító foglalkozott ezzel. Jó néhány hónappal ezelőtt ki akartunk zárni a független teherautó vezetőket a munkaidő irányába alá. Viszont áprilisban a szavazást átfordították, és a plenáris is ezt követte. Mit fog csinálni tehát a KKV-k szempontjából? Én nem csak az aspirációkat szeretnék hallani, hanem világos és logikus elkötelezettséget. Plámasszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni a biztos urat. Köszönök, köszönetet mondok neki, mert mindig akkor jön el hozzánk, amikor fontos kérdésekről van szó. Szeretném biztosítani a biztos urat arról, hogy az ön megközelítését támogatom a, a nyugdíjba vonulási életkort illetően. Felvetnék egy másik kérdést ma. Tegnap én is ott voltam a tüntetők között, akik az utcára vonultak, és több emberrel tudtam beszélgetni, többek között nőkkel is, és néhány nő azt mondta, hogy nagyon aggasztja őket a válság szociális oldala, és igen nyugtalanak a jövő miatt. Nagyon odafigyeltem az ön előadására, és a következő kérdésem van. Hogyan fogják kezelni a fizetésbeli különbségeket és azon emberek diszkriminációját, akik még mindig ott vannak a munkaerőpiacon, ennek prioritásnak kell lennie, és igen, szigorúan kellene kontrollálni a nemzeti jogalkotást és a nemzeti bérpolitikát a különböző tagállamokban, úgyhogy a bizottságnak stratégiai útmutatót kellene kiadnia erre ezzel kapcsolatosan. Elnök, nekem is van néhány kérdésem önhöz. Biztos úr, és a tegnapi kollégiumi, biztosok kollégiumi vitájáról hallottunk. Ennek a címe a gazdaság irányítás volt, de sokszor elfelejtik, hogy a gazdaságban sokszor a foglalkoztatás kérdését is meg kell említeni. Biztos úr, a tegnapi döntés biztosok kollégiuma nem tudta megnézni a javaslatok részletes listáját, de hatszor a szerződés 148-as cikkére utalnak, de közben a 121-es foglalkozik az illetékes kérdésekkel. Ezt ki kellene javítania. javítani. Tegnap pedig, amikor a romák kérdéséről van szó, Hallottuk, amit ő mondott, és Redding asszony, is hallottuk, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett, és ez megváltoztatta a helyzetet az alapvető jogok terén. Minket az érdekel, hogy a Lisszaboni szerződés a kilences cikke új helyzetet teremt. A tegnapi biztosi kollégiumi ülés a gazdaságirányításról a transzverzális kérdéssel foglalkozott-e? Ez a kilences es szerepel a szerződésnek, ami pedig Ren úr levelét illeti, rendes úr számára, ön mit gondolt arról, hogy a nyugdíjjal kapcsolatos kiadásokat ho hogyan kell számba venni, és a gazdasági, a pénzügyi és a szociális ügyi miniszterek hogyan tudják mindezt egyeztetni, megoldani. Utolsó kérdés, el tudja képzelni, hogy az Európai Parlamentnek csak az Európai Parlament ne tudjon beleavatkozni a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekbe, és minden eszközét elveszítse. Ezt ön el tudja elképzelni. Let me start with the... Egy korábbi kérdéssel kezdeném, mert a Juresszel kapcsolatosan nem válaszoltam, pedig ez fő gond, ezt én is osztom, itt az ideje, hogy ezt felvessük, mert nem sokára a költségvetési vitákhoz érkezünk, és úgy gondolom, hogy számíthatok az önök támogatására a bizottsági költségvetés, a költségvetés tervezetet, akkor ebben a szellemben tudom majd tárgyalni. Fontos kezdeményezést tett a bizottság látják, hogy ennek megvan az alapja, és a Jures munkahely kezdeményezést itt meg kell ragadni. A cél az, hogy hasznosítsuk ezen hálózat lehetőségeit sokkal jobban, mint a múltban. Ami pedig az alapokat illeti, a szociális alap, a szegénység elleni harc és azon képesség, hogy a szegénység ellen harcoljunk az alapon keresztül. Ez döntő kérdés, és a belga elnökség a következő hónapban, novemberben szervez egy konferenciát, amelyet teljes mértékben ennek a kérdésnek szentel. Én is részt fogok venni, és gondosan figyelemmel fogom követni az ott kifejtett nézeteket. Azt akarjuk, hogy az e, ez az Európai Szociális Alap láthatóbb legyen. És szeretnénk ennek világosabb orientációt adni szakpolitikai szempontból. Vagyis megnézzük, hogy milyen projekteket lehetne kidolgozni. Ez fontos a romákkal összefüggésben is. Tegnap ezekről nem beszéltem az előadásomban, mert itt nem az összegekről van szó, hanem arról, hogy milyen projekteket dolgozunk ki. És ahogy Gönc asszony is mondta, kérdés az, hogy tudjuk-e azt biztosítani, hogy az eredmény, a projektek eredménye azután fenntartható marad, tovább viszik e még akkor is, amikor az EU finanszírozás már kimerül. Ez nagy figyelmet igényel, némi innovációt is, újítani kell, és az alapot valahogy újra ki kellene találnunk, mert igen, nagy kihívásokkal állunk szemben. Sokszor némelyik példa való, ami az EU alapokat illeti. És ez főként a romákkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozik érvényes. A globalizációs alkalmazkodási alapból lehet a KKV-kat finanszírozni, hogyha a válság helyzet hatása, vagy általában a globalizáció hatása egy-egy térségben több mint 500 embert érint. Ez a lehetőség már megvan arra, hogy kombináljuk ezt az alapot, vagyis az elvesztett munkahelyek számával ezt kombináljuk, de a parlament mindenképpen szerepet játszhat abban, hogy a jövőbeli alapot alakítsa, és úgy alakítsa, hogy ebből a KKV-k is hasznosítsanak. Néhány hete a UAPMED egyik konferenciáján voltam, ez a KKV-k egyik európai szervezete. Ott az volt a fő kérdés, hogy hogyan tudnak ők részt venni a szociális párbeszédben. Ez is kulcsfontosságú, én ezt hirdetem, támogatom, és a szociális ágazati párbeszéd konferenciáján voltam nemrégen, ott ki tudtam emelni azt, hogy mennyire fontos a KKV-k bevonása mindenbe, a szociális párbeszédbe, Egyrészt a szociális párbeszédet lehet ezzel javítani, mert annak továbbra is központi szerepe lesz a gazdaság irányításában, az európai szociális modell fenntartásában. De az is igaz, hogy vannak egyenlőtlenségek, földrajzi egyenlőtlenségek. Nagyon világos, hogy az érdekelt felek mit mondtak, például a szakszervezetek mégpedig az, hogy az új tagállamokban a szociális párbeszéd ereje nem kielégítő, és ezt erősebbé kell tenni, mert ennek lehetnek következményei a szociális instabilitásra nézve, és a szociális dömpinggel is kap. Volt erről egy kérdés az előző körben nem túl sokat tehetünk a szociális dömping esetében, ami a bérek megállapítást illeti. Csak a szociális párbeszédet tudjuk támogatni, itt sokat tehetünk. És ezt a jövőben is így fogjuk tenni. A munkahelyek fenntarthatósága olyan terület, amelyre több figyelmet fordítunk, és ezért dolgoztunk a szerkezet átalakításon. Lesz erre vonatkozó javaslat a következő időszakban. Ez olyan kérdés, amely összeér vagy fedi az ipari portfólió területét is. És úgy gondoljuk, hogy a következő iniciatívák során, amelyek az iparpolitikára vonatkoznak, a szerkezet átalakításnak fontos szerepet kell játszania. Szerintünk a két dolog fedi egymást, mert a munkahelyek fenntarthatósága az érdek, és egy sokkal jobb módja a, annak, hogy az átmenetet kezeljék, tehát szociálisan fenntartható átmenet legyen. Az is igaz, hogy nem csak a munkákat lehet, munkahelyeket fenntartani, néhány eh, ipar ágra is vonatkozik ez, amely lealkonyulóban van, például a szénbányászat. Itt már előre tervezni kell, vagyis hát fel kell készülni arra, hogy fokozatosan ezek a munkahelyek eltűnnek. Ott vannak a klímaváltozási napirendek, de ezt valahogy úgy kellene kezelni, hogy odafigyeljünk, és minden tőlünk telhetőt megtegyünk azért, hogy a munkavállalók átképezhetőek legyenek, tehát új készségeket szerezzenek, és gondolni kell azokra a térségekre, ahol munkahelyek megszűnnek. Van egy rendszeresen felmerülő kérdés, a tegnapi kollégium is foglalkozott ezzel egy adott tagállam összefüggésében a felvetett problémáról van szó. Végül pedig a gazdaságirányítás. Zen biztos levele Reinders úrnak volt alkalma Nilke miniszter elnök helyettesel erről beszélni. Ő is nagyon odafigyelt erre a levélre mert annyira kényes kérdés itt a kiút, kilépés, és a kérdés az, hogy rövid téren mindent meg kell tennünk a reformok megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy a további lépések az elején nagyobb befektetéseket kívánnak, vagy a másik oldalon a fenntartható fellendülést támogassuk-e. Milke asszony is ezt az álláspontot vallja, vagyis a fellendülés legyen tartós, ezt kell biztosítani, és ezt vegyük figyelembe, amikor az új irányítási struktúrán dolgozunk. Van Rompuy elnökkel beszélni fogunk a következő időszakban a irányítás kérdéseiről. És lesz alkalom megbeszélni vele ezeket a kérdéseket ebben az igen kényes időszakban. Elnök, köszönöm szépen, ezzel befejeztük a munkánkat. Számítunk önre, amikor majd eh, ezeket a megbeszéléseket folytatja, kérjük, hogy a 148-as cikk legyen a gazdaság irányítási lépések lényege. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy tovább maradtak, és a jövő héten találkozunk biztos úr, amikor a plenáris ülésen lesz egy vitánk. Befejeztük az ülést, és az bizottságunk október 25-én és 26-án lesz.